ezeket az ambiciós célokat elérjük. Köszönöm. Köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt, hálásak vagyunk ezért. Most pedig akkor kezdjük a kérdéseket. Először is a frakciók szónókai következnek. Stír úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, Mimica úr említette, hogy ha megválasztják, akkor egyik legfőbb feladata az lesz, hogy az új globális fejlesztési kerettel kapcsolatban tárgyalásokat fog lefolytatni. Nagyon sok feltartható fejlesztési célkitűzés van a különböző főigazgatóságokban. Kérdezem, hogy ezen belül milyen prioritásokat, szeret, prioritásokat preferálna, melyikre fog fókuszálni. Köszönöm szépen. Hangzik a válasz. Nagyszerű érzés, hogy anyanyelvemen válaszolhatok. Az Európai Parlamentben sokkal többet hallunk ilyen kis nyelveket, mint az Európai Bizottságban. A fenntartható fejlesztési gólokra vonatkozó célkitűzések megvannak. Az Európai Parlamentnek is komoly része volt ebben a folyamatban. A bizottság, a bizottság előkészített bizonyos dokumentumokat, vázlatokat, amelyek a további folyamatokat megalapozzák majd. Remélem, hogy alkalmam lesz azt elérni, hogy a célkitűzések számát csökkentjük, mert hogyha koncentráltan lépünk fel, akkor sokkal eredményesebb lehetünk. Ha túl sok van, akkor nem tudunk ennyi, ennyi dologra oda figyelni, és ez egy nagyon komoly célkitűzés, amikor is a fejlesztési keretről van szó. Remélem, hogy mi hamarabb még az év vége előtt ezt sikerül elérni, úgy természetesen, hogy a tagállamokkal egyeztetünk. A keretet úgy alakítjuk ki, hogy kevesebb legyen a célkítőzés, és megpróbálunk konkrét célkítőzéseket megfogalmazni, konkrét fellépéseket megfélozni a jövőre nézve. Köszönöm kiegészítő kérdés. Köszönöm. Úgy vélem, hogy sok dolga lesz, mert hogyha bizonyos pirításokat megtart, másokat pedig tesz, akkor ez nyilván nem lesz könnyű választás. Tudnád most ígéretet tenni arra, hogy a folyamat során együttműködik majd ezzel a szakbizottsággal és általánosságban a parlamenttel is. Még egy kérdésem lenne. A tárgyalási stratégián keresem majd globális partnert, hogy so- nagyobb esélyünk legyen. Válasz, köszönöm szépen. Ami ránk vár, és ezt majd meg is próbálom, meg, el is megpróbálom megvalósítani. Tehát az vár ránk, hogy két olyan célkitűzést fogalmazzunk meg, amivel az összes érintett fél együtt tud ér, egyet tud érteni. Először is a jobb kormányzás megvalósítása a legfontosabb, ahol figyelembe veszik az emberi jogokat, és védik azokat. Úgy vélem, hogy jelenlegi vázlat, dokumentum még mindig nem felel meg annak, amit az Európai Unió, a Parlament és a Bizottság ideálisnak nevezne. Ennek a dokumentumnak a 17-es pontja arról szól, hogy a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket hogyan lehet finanszírozni. Én úgy gondolom, hogy ezt konkretizálni kell majd a jövőben, tehát itt konkrétabban kell majd fogalmazni. Az Európai Unióban a tagállamoknak meg kell tartani vezető szerepüket hogy egyértelműek legyenek a definíciók, egyértelműek legyenek a célkitűzések, és én mindent megteszek azért, hogy ez így maradjon. Az Európai Parlamentnek különleges szerepe lesz ebben, és természetesen várom az ön jelentését is a fejlesztési célkitűzésekről. Köszönöm. Mr. Mitza, Mr. Leeds for the Socialist Group. Leeds asszony következik a szocialisták részéről. Leeds úr, köszönöm szépen. Megköszönöm a bevezetőjét. A nyugat-afrikai ebola válság egyértelműen mutatja azt, hogy túlságosan későn jött a válasz, és nem volt megfelelő koordináció. Az egészségügyi rendszerek nem képesek arra, hogy ezeket a járványokat kezeljék. 2010-ben a bizottság egy új, egy új szabályt hozott létre, amely segít a különböző egészségügyi rendszereknek. Kérdezem, hogy ezt a munkát folytatja, lesz ezzel kapcsolatos cselekvési terv, a szubszaharai országokra nézve, ott a legnagyobb, ott a, legnagyobb a halálozási arány. Hogyha lesz ilyen felülvizsgálat, akkor a gyors reagálásra, illetve a koordinált reakcióra gondol-e gondol -e majd, hogy ilyen eseteket, mint ez az ebola járvány megelőzhessünk. Illetve az is kérdés, hogy megfelelő terveket hoz el létre ahhoz, hogy hogyan történjen a donorok munkájának összehangolása. Válasz, köszönöm a kérdést. Ami az ebola járványt és válságot illeti, az legfőbb célkitűzésünk az, hogy a betegséget elszigeteljük, nem az országokat kell elszigetelni, ahol felütötte a fejét a járvány. A jelenlegi reakció az európai tevékenységnek a humanitárius oldalát érinti leginkább. Azért van ez így, mert most leginkább a humanitárius segélyre van szükség. De az ebola valójában egyfajta lehetőség volt arra, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan lehet a segély és rehabilitációs, illetve fejlesztési politikákat összefogni, összehangolni. Ez, a, ez az alkalom, az ebola járvány, azt hiszem, az Európai Uniót erősebbé teszi, hiszen ez a kohézió erősebb lesz koordináltabb. Ami a pénzügyi kérdéseket illeti, 180 millió eurónál is többet juttattunk az érintett országok egészségügyi rendszerének, de nem csak pénzügyi segítségre van szükség, tehát egészségügyi és humanitárius dolgozókat is a helyszínre kell küldeni, és koordinálnunk kell más donorokkal, más résztvevőkkel. Köszönöm. Kiegészítő kérdése. A szexuális egészség több problémán keresztül is megnyilvánul. Az anyák egészsége, a gyermekek egészsége, az ét, hív, pozitív emberek, és ezek leginkább a legsérülékenyebb társadalmakban jelentkeznek. Ugyanakkor kapcsolódik ez a gazdaság növekedéshez is, és a, a jogállamisághoz is. Kérdezem, hogy ezeknek a kérdéseknek a különböző kormányzati politikákban, vagy kormányzási politikákban eh, van-e helye? Tehát eh, kell -e ilyen szempontból is ezt a politikát bevenni az országokkal való kapcsolatunkba? Válasz. A fejlődő országoknak szertágazó a fejlesztési szükséglete. A bizottságban mindig is nagy hangsúlyt fektettünk az egészségügyi ágazatra. Az egész, egy olyan egészségügyi rendszer kiépítése, amely inkluzív és amely megfelelő egészségügyi ellátást nyújt a teljes lakosság számára egy fejlődő országban, most ez lenne a cél. A, a, a Kairóban 94-ben volt egy demográfia és egy demográfiai konferencia, és ott a szexuális és reproduktív egészség volt a kiemelt téma az egészségügyben, és mi is hasonlóképpen gondolkodunk, tehát a fejlesztési segélynyújtásban és fellépésben ezt fogjuk követni, ezt az alapelvet. Köszönöm szépen, Litz úr. Lüke úr következik az ECR frakciótól. Jó napot! Köszönöm elnök azt, hogy németül fogok beszélni. Először is a jelöltnek szeretnék egy általános kérdést feltenni, hogy hogyan látja önmagát a saját funkciójában a fejlesztési politika a tagállamok szintjén folyik, és van fejlesztési politika az EU szintjén is. A szubszidiaritás elve szerint az Európai Uniónak csak azokat a területeket kellene a fejlesztési politikában előrevinnie, amelyeket az Európai Unió ténylegesen jobban tud ellátni, mint ahogyan ezt a tagállamok tudnák. Most kérem, hogy konkrétan válaszoljon arra, hogy melyek azok a területek, ahol az Európai Unió jobban tud fejlesztési politikát folytatni, mint az egyes tagállamok. Kérem, hogy konkrétan nevezze meg ezeket a területeket, és ezt követi egy további kérdés, ez az első kérdésre adott válasz, amiatt születik meg, ön azt mondta, hogy a célok számát a fejlesztési politikán belül a bizottságban csökkenteni szeretné, és ezáltal konkretizálni azokat a célokat, amelyeket már nem olyan erőteljesen, vagy egyáltalán nem követ majd, azokat a szubszidiaritás elve alapján határozza meg, tehát olyan célokról van szó, ahol bizonyítani tudja, hogy az Európai Unió jobban tudja megvalósítani a célokat, mint az egyes tagállamok, és mely célok lennének ezek, amelyeket tényleg így lehet megvalósítani a legjobban. Számomra a fejlesztési politika, mindenek előtt a fenntartható fejlesztési politika azt jelenti, hogy a szubszidiaritást, a szubszidiaritási érdekeket és jogokat betartjuk a tagállamok szintjén. Hogyha a koherenciáról beszélünk a fejlesztési politikák esetén, akkor nem csak az Európai Unió vagy a bizottság belső szakpolitikájáról beszélek fejlesztési szempontból, hanem arról is beszélek, hogy koherenciára van szükség és koordinációra van szükség a nemzeti donor tevékenységek területén. Ebben az összefüggésben, hogyha megnézzük a következő konferenciát, fejlesztési konferenciát az Európai Uniónak egy hangon kell felszólalnia, és a tagállamokat koordinálniuk kell éppen ezért, hogy egy közös megközelítést találjunk és egy átfogó keretet alakítsunk ki a következő évtizedekre nézve ezen a területen. Ezért nem gondolom, hogy a szubszidiaritás olyas valami, ami az európai fejlesztési politikáról leválik. Számos oka van annak, hogy együttműködjünk, hogy koordináljuk a donor tevékenységeket, és ezt olyan módon kell megtennünk, hogy tükrözzük a különböző érdekeket és tevékenységeket, és a tagállamok ezen a területen egymást egészítsék ki, és az Európai Bizottság tevékenységén is. És egy kiegészítő kérdés is van, mondja az elnök. tulajdonképpen azt kértem volna, hogy konkrét választ adjon ön. Kooperációról, koordinációról beszélt, és arról is beszélt, hogy egy kell beszélnie Európának. Ez nem elég konkrét nekem. Én azt kértem, hogy a fejlesztési politikán belül nevezze meg azokat a célokat az EU szintjén, amelyeknél ténylegesen előnyt jelent, hogy az EU önmaga valósítja meg ezeket a célokat, és ahol ezt kevésbé lehetne jól megoldani a tagállamok szintjén. hogy egy néhányat szeretnék kiragadni azokból a területekből és tevékenységből, ha az Európai Bizottság, az Európai Unió szintje hatékonyabb lehet, eredményorientáltabb lehet, mint egy-egy fejlesztési erőfeszítés és hozzájárulás a tagállamok részéről. Ha jó kormányzásról beszélünk például, mint fontos területről, és általában az emberi jogokról és a kondicionalitásról, tehát a feltételekhez kötésről, tehát a, a költségvetési támogatási programoknál, akkor el kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezt mi jobban, Európai Unióként jobban meg tudjuk csinálni, mint a tagállamok a politikai párbeszédben nagyobb befolyást tudunk gyakorolni, hogy ezek a folyamatok jól alakuljanak a fejlődő országban. Itt most az emberi jogokról beszélek, hiszen magasabb szinten tudjuk ezt képviselni, mint a tagállamok. Vonatkozik ez az egészségügyre, az oktatásra is, a közös európai fellépés itt számomra mindenképpen hatékonyság növelést jelent, ez hatékonyabb lehet az én szememben, mint hogyha az egyes tagállamok tennék ezt. Köszönöm szépen, Luka úr, Görenc úr az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a finanszírozással kapcsolatos problémára hívna fel a figyelmet, és a klímaváltozás elleni harcra. Kinek kell finanszírozni azokat az intézkedéseket, amelyek, amelyek szükségesek az, ahhoz, hogy a fejlődő országok is elérjék ezeket a klímacélokat. Múlt héten a a szakbizottságunk egy képviselője azt mondta, hogy a fejlesztési költségvetésnek kell ezt finanszíroznia, mert hogyha ezt nem tenné meg, akkor a klímaváltozás elleni harcban visszalépést érnénk eh, el. De nekünk az a eh, véleményünk ebben a szakbizottságban, hogy hogy ha ezt a eh, klímaváltozás elleni harc pénzt bevonjuk a, ebbe a költségvetésbe, akkor ezzel a szegénység elleni harcra fordított költségvetést kurtítanánk meg, ami pedig rendkívül fontos az Európai Unió számára mi az önvéleménye ezzel kapcsolatban? És kérdezem, hogy hogyha arra kerül a sor, akkor tárgyalna-e, egyeztetne a szakbizottságunkkal, mielőtt ezzel, ebben a témában döntést hoz? Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom a klímaváltozás elleni harcra fordított pénzek megelé, megnövelése valószínűleg már kicsit későn érkezik, mert a több éves pénzügyi keret már elkészett, és ezt már a törvényhozók, illetve az érdekelt felek, az érintettek már jóvá hagyták. Ami most előttünk áll, ez, egy, ez a klímaváltozási konferencia, és itt pénzügyi költségkötelezettségeket is kell vállalnunk. Hogyha ezt fejlesztési portfólió szempontjából nézem meg, akkor azt látom, hogy a, hogy a fejlesztési költségvetés, hogyha így nevezhetem, 20%-a 20%-át a klímaváltozásra kell fordítani, klímaváltozás elleni harccal kapcsolatos akciókra kell fordítani ezzel még tulajdonképpen egy kicsit jobb helyzetben is vagyunk, még akár 20%-nál magasabb összeget is fordíthatunk a fejlesztési együttműködési eszközökből erre a célra. De mire van szükség ahhoz, hogy valóban e- megerősítsük a klímaváltozás elleni fellépést? Nos, arra, hogy az európai költségvetés többi részéhez jobban kapcsolódjunk. És olyan tevékenységeket, intézkedéseket támogassuk, amelyek a nem a hagyományos finanszírozási forrásokat használják ki a klímaváltozás elleni harcban. Amire én gondoltam, az a következő. Amikor elérkezünk az MFF félidős felülvizsgálatához, akkor valóban végig kell gondolnunk a klímaváltozás elleni harc finanszírozását. Ebben nagyon elkötelezett vagyok. Párbeszédet kívánok folytatni a parlamenttel és más érdekelt felekkel ebben. Kiegészítő kérdés? Azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatnunk kell az ön azon célkitűzését, hogy az Európai Parlamenten kom- kommunikálni szeretné ebben a témában, ez nagyon fontos. Nos, abszurd helyzetben vagyunk, nem lehet újra nem lehet az, az egyszer már hozzárendelt eszközöket, tehát az egészség elleni hatra rendelt eszközöket átirányítani a klímaváltozás elleni harcra. Most kérdezem, hogy e- ezt a kérdést hogyan oldaná meg a szakbizottság, a mi szakbizottságunk szempontjából ön szerint mi lenne a legjobb megoldás? Yes, indeed, unfortunately. Igen, ez igaz, ami az átfogó kifizetéseket illeti, illetve a kötelezettségvállalásokat illeti, hát ezek bizony gúzsba kötöttek bennünket itt a szabályok, felmerülhetnek olyan konfliktusok, amelyek a fejlesztési politika célkitűzései és a klímaváltozás elleni harc célkitűzései között merülnek fel. De igazándiból, hogyha az érdemi részét nézzük a dolgoknak, nem lehet konfliktus, hiszen ez egy közös fellépési terület. A klímaváltozás elleni harc rendkívül fontos, és része az általános fenntartható keretnek. Úgyhogy ebben az összefüggésben mindenképpen párbeszédet kívánok folytatni a parlamenttel, annak érdekében, hogy a legjobb eh, eredményt érjük el a eh, többéves pénzügyi keret korlátai között. Köszönöm szépen! Sánchez Caldente asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Jó estét kívánok mindenkinek. A fejlesztési politika koherenciája alapelv az összes fejlődő országra és lakosaigra nézve nagyon fontos, hogy összehangolt legyen a fellépésünk, hogy ez nem így történik, akkor az európai politik, politizálásnak lesznek vesztesei és győztesei, mint ahogy ez most is van. Úgy vélem, hogy a fejlesztési politikán koherenciájáért felelős a bizottság összes ezzel foglalkozó tagják. Következő a kérdése. Ön szerint a, fejl, a ön szerint a bizottság elnökének van-e ebben a kérdésben döntési joga, illetve mi a helyzet a bizottságon belül az ebben a döntési rangsorral? Ebben a kérdésben válasz igen, nagyon fontos, hogy konzisztensek legyenek az, az Európai Bizottsági szakpolitikák, de a, a gazdasági, szociális és környezetvédelmi pillérnek, a három alappillérnek fejlesztési kérdésben szintén kohanesnek kell lenni. Tehát, az, tehát egyik pillért sem szabad elhanyagolni, hiszen a három fronton való együttes fellépés jelenti a leghatékonyabb szegénység elleni harcot a fejlődő világban. A szegénységet csak úgy lehet megszüntetni, hogyha koherensen lépünk fel, tehát mind a három pillért egyszerre kell mind a három pilléren belül egyszerre kell a szakpolitikákat összehangolni. Még olyan országok esetében is, ahol növekedést láthatunk, nagyon sok az olyan szegény ember, akinek szüksége lenne arra, hogy a másik két pillért erősítsük. Nézzük, mi a helyzet a bizottságon belül. Az elnök, az alelnökök és a bizottság munkamódszere ezt Juncker úr már önök elé tárta egyszer, parlament elé, és úgy vélem, hogy ez a munkamódszer garantálja azt, hogy koherensebb lesz majd a belső politika, és jobban figyelembe tudjuk majd venni a fenntartható fejlesztési céljaink megfelelő megvalósítását. Köszönöm. A második kérdésem hasonló jellegű. Kérdésem, hogy a különböző kormányok, illetve civil társadalmak hogyan jeleníthetik meg önök felé az igényeiket, a szükségleteiket? A bizottság elnökét kell megcélozni? Openness and transparency of the, uh, of the... Az Európai Bizottság nyitottsága és átláthatósága folyamatosan javul. Erre nagyon odafigyelünk, és ugyanez jellemző a fejlesztési együttműködés területre. Sőt, itt rendkívüli fontossága van, több ezer projektünk van, nagyon sok civil szervezettel kell egyeztetni, helyi önkormányzatokkal, helyi hatósággal. Nagyon sok tehát a partner. Ilyenkor még fontosabb az, hogy minden projekt megvalósítását figyeljük, ellenőrizzük, és erre vannak különböző mechanizmusok, és hogyha bármilyen panasszal akarnak élni partnereink, akkor megvan ez, ennek a módja, vannak különböző csatornák a programok végrehajtásával kapcsolatban, tehát ezt tudom mondani. A jelenlegi hiba arány egyébként elég alacsony, 2-3 százalék, bár egyesek szerint ez elég magas. Ez azt jelenti, hogy projektjeink 97%-a, ami egyébként nagyon kockázatos és veszélyes körül, ö, helyeken kell megvalósítani, ahol nem nagyon van átláthatóság. Nos, ilyen helyeken 97%-át a projektjeinknek mégis meg tudjuk valósítani. Um, Köszönöm szépen most a zöldek nevében, Hauttal a asszony. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, nyilvánvaló az üzleti életet, és szeretné bevonni abba, hogy a fejlesztés területén aktívabbak legyenek, támogatnak kötelező előírásokat a vállalati felelősségvállalás szempontjából. Például volt egy ilyen jelentés, vagy lehetne ilyen jelentést készíteni újra a textil munkásokról Bangladesban, vagy más fejlődő országokban, hogyan érinti ez a gyermekek fejlődési lehetőségeiket, jövőképességüket és adott esetben túlmenne a nem kötelező önszabályozáson, amikor a magatartási kódexekről van szó, tehát hogy erőteljesebb eljárások vannak, és a szabályok a 2015 utáni agendában hogyan kerülhetnének előtérbe. Köszönöm szépen. Valóban a magánszekt szektor szerepe növekszik, egyre fontosabb hmm, a fejlesztés területén, a partnerországokban is, de vonatkozik ez ránk is, a mi programfejlesztésünkre is, tehát hogy részt vesznek a programjainkban és finanszírozásban is szerepet vállalnak a fejlesztési együttműködésben. Ez egyre inkább megköveteli, hogy a vállalati felelősségvállalás nagyobb szerephez jusson, és ez, ezeknek a száma növekszik is, és én is elvárom, hogy koherens módon, a legkoherensebb és legtranszparensebb módon teljesítsék az idevágó kötelezettséget. Van például egy kezdeményezés a konfliktusokban az ásványi anyagoknál, vagy a gyémántoknál, konfliktikus gyémántoknál, és más területeket is említhetnék, ahol látunk ilyen kezdeményezéseket. És rövid távon belül megnézném, hogy hogyan kezeljünk egyéb területeket is, ezt a felelősséget, például a textiliparban mit várhatunk el, és felvetném a gyermekmunka, a normák, eh, a munkavállalói normák kérdését a textiliparon belül, ez egy nagyon konkrét kérdés, eh, és hát nyilvánvalóan ezt meg is kell vitatnunk a DEVE szakbizottsággal, hogyha eljutunk oda. Be kell látnom, hogy eh, ez egyenlőre önkéntességen alapul, amiről eddig beszéltem és azt hiszem értékelni kellene, időt kell szánni az értékelésre ezen a területen, milyen eredményekre jutottunk az önkéntes megközelítéssel, és utána kéne eldönteni, hogy ennél kötelezőbb előírásokat alkalmazzunk a vállalatokra nézve, és erőteljesebben figyelem vegyük ezt a vállalati felelősségek esetén. Egy további kérdésként Tudom, hogy a kereskedelemben dolgozott, ami természetesen segít a szakpolitikai fejlesztésben, hogy mit tudnánk tenni, hogy például a landgrabbing, tehát a földek elrablása, az emberek előzése a földjükről ne forduljon elő, és egyéb Tudjuk, hogy a nagy beruházást elindítják, és előzik a hagyományos földtulajdonosokat. Hogyan tudnánk megállapodásokat kialakítani ezen a területen, amelyek szigorúbban veszik az ilyen jelenségeket? A mi fejlesztési politikánk és a programjaink eddig is, és a jövőben még fokozottabban abból indulnak ki, hogy figyelembe vegyük a beruházási könnyítéseket, a, az inklúziót, a befogadást, mindenek előtt a kis és középvállalatok vonatkozásában, tehát ők fokozottabban kerüljenek bele ezekbe a fejlesztési folyamatokba. Ebben az összefüggésben tényleg kötelezettséget tudok vállalni arra, hogy mélyebben megyünk bele olyan programokba, amelyek segítik a jobb kormányzást, és ami, képe, ami lehetővé teszi, hogy a kis földtulajdonosok tulajdonosi jogait is jobban figyelembe vegyék, vagy tulajdonosok, vagy fölhasználók is lehetnek. Tehát ne a nagy cégek üzzék el ezeket az embereket, és hogyha földpolitika egy fontos dolog a fejlesztési politikában a harmadik világban, és a kis és középvállalatok szintjén, például a mezőgazdaságban ezeknek az oldalára kell állnunk, és ne a nagy cégeket segítsük, a nagy befektetőket, akik megszerzik a földeket. Korau úr az IFT e csak nevében. Köszönöm szépen. A nemzetközi kereskedelemben nemzetközi kereskedelem olyan, eszkü, olyan terület, ahol nagyon fontos az átláthatóság. A különböző kereskedelmi egyezményeknek sokszor szörnyűséges hatása van egy adott fejlődő ország gazdaságára. Fontosnak tartom, hogy a kereskedelem is a, fejlődő, a fenntartható fejlődéshez vezessen, ezért fontos itt a koherenciát megteremteni. Ön szerint a harmadik országokkal való kereskedelmi megállapodásoknál önnek részt kell levennie, figyelnie kell le a tárgyalásokat. Milyen mechanizmusokra, mechanizmusokon gondolkodik majd el, hogy a kereskedelem megfelelően pozitív hatást váltson ki a fejlődő országok gazdaságába. Link between development and a kereskedelem és a fejlesztés közötti kapcsolat az egyik legjobb példája, vagy a legfontosabb példája a különböző szakpolitikák koherenségének, koherenciájának. Ugye van már egy tervünk arról, hogy hogyan fog dolgozni az Európai Bizottság, ezt nyilván majd meg is fogjuk próbálni valósítani, és ez alapján, a munkaterv alapján a kereskedelmi tárgyalásokat több oldalról, több dimenzióból is tudjuk majd vizsgálni. A fejlesztési és a kereskedelmi biztos is részt, részt vesz majd abban a csoportban vagy csapatban, aki ezeket a tárgyalásokat vezeti, és egy alelnök is felügyeli majd működésünket. Tehát mostantól fogva sokkal könnyebb lesz majd ez és odafigyelek arra, hogy a kereskedelmi tárgyalások fejlesztési vetülete megfelelően helyet kapjon. Jó lenne, hogyha az európai oldalról és az európai mandátumban is mindent megtegyünk azért, hogy a dohai tárgyalásokat le tudjuk zárni. A gazdasági partnerségi megállapodások közül, ugye sok olyan van, amelyiket még most tárgyalunk, és ott is szeretnénk megvalósítani ezt a koherenciát a fejlesztés és a kereskedelmi célkitűzések között. Bene, a facsa... Köszönöm. Egy konkrétabb kérdést is feltennék. Egy, a TTIP-el kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, ugye most folyik ennek a tárgyalása, ez a legnagyobb ilyen kétoldalú tárgyalás, ez a nemzetközi kereskedelem egy harmadát teszi ki, és ennek nyilván van hatása a harmadik országok, fejlődő országokra is. Kérdésem, hogy ez a, ez a megállapodás nem nincsen negatív hatással a fejlődő országokra. Ön hogyan látja ezt a kapcsolatot? Van-e fejlesztési vagy fejlődés politikai vetülete. Köszönöm. A TTIP tárgyalások alapvetően két kereskedelmi partner közötti tárgyalások, valóban a világ két legnagyobb kereskedelmi régió, vagy eh, gazdasági erejéről van szó, vagy kereskedelmi partneréről van szó. De a két tárgyaló fél közötti kereskedelemen kívül talán más hatásai lesz ennek elképzelhető, hogy a fejlődő országokra is nem formális módon, hisz nem, tehát jogilag nem lesz ilyen hatása, ugye formálisan a tárgyalások a két tárgyaló fél között folynak, a két szerződő fél között, de mint fejlesztési biztos, mindent megteszek azért, hogy részt vehessek a tárgyalásokon, és mindig odafigyelünk majd arra, hogy a TTIP megállapodásnak milyen hatása lesz a fejlődő országok érdekeire. Én úgy látom saját szerepemet, hogy őriz, őrködnöm kell a fejet, hogy a TTIP-nek ne legyen negatív hatása a fejlesztési együttműködésre, vagy a fenntartható fejlődési célokra. Köszönöm, Kora úr. Ezzel lezárjuk az első kört. Most a második kérdéskör következik. Itt mindenkinek három perce lesz. Egy perces kérdések, két perces válaszok lesznek, és nem lesz kiegészítő kérdés. Az első két hozzászólónk az illetékes szakbizottságoktól jött, az AFE több Plenkovics úr. Köszönöm szépen elnök asszony. Sok szeretettel köszöntöm eh, Mimica biztos jelöltet. Eh, én nekem most eh, másodszor van lehetőségem arra, hogy kérdést tegyek fel. Juncker úr önre osztotta ezt a portfóliót, és ez kiválóan illik az ön karrierjébe. Nos, az európai politika ugye rendkívül érdekes lehet, ön Juncker úrral együtt dolgozott, aki csúcsjelölt volt az európai választások során. Az önre bízott portfólió egy olyan feladat, amely a külpolitikához is, illetve Margarini asszony főképviselő asszony területéhez is kapcsolódik. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan látja ezt az összekapcsolódást, és hogyan kíván hosszú távon hozzájárulni, a konfliktusok megoldásához, mint például Szíria, szíriai, iraki konfliktus, az IS elleni harc, Líbia helyzete. Köszönöm szépen. Az összekapcsolódás a a közös külös biztonságpolitika és a fejlesztési politika között nem megszakítható. Még azok is, akik a két politikai területet egymás ellen eh, kívánják fordítani, nincs ebben, erre nincs esélyük. Biztonság nélkül, általános biztonság nélkül nem alakulhat ki, nem kezdődhet meg a fejlődés eh, a válság sújtotta ország, országokban. A fejlődés eh, nem indulhat be a hosszú távú stabilitás nélkül sem. A konfliktus sújtotta szegénység, a konfliktus sújtotta országokban a szegénység 20%-kal magasabb, mint a konfliktus által nem sújtott országokban. Ezért a koordinált erőfeszítésekre van szükség az Európai Bizottság részéről. Itt a főképviselő által és a fejlesztési biztos által beindított tevékenységekről, lépésekről, intézkedésekről van szó. Ezek összekapcsolódnak. Ez az összekapcsolódás nagyon fontos. Európában modern választ kell adnunk ezekre a válságokra, kihívásokra. Európa gyakran olyan helyzetbe került, amikor csak miután kialakult a helyzet, csak azután tudott reagálni. Azt hiszem, hogy felkészült, koordinált válaszlépéseket kell kidolgoznunk biztonsági, politikai, illetve külpolitikai területen. Humanitárius segítségnyújtásra is szükség van, válaszra is szükség van, és a fejlesztési segély az utolsó ebben a sorban a stabilitás hosszú távú kialakítására. Ezen koncentrált erőfeszítés keretén belül Hogyha sikerül mindezt elérnünk, hogyha sikerül választ adnunk ezekre a válság helyzetekre, akkor ez a biztonság és a fejlesztés koordinált területén valósulhat meg, és csak így tudunk valódi eredményeket elérni. Köszönöm, Rodríguez Pinheiro asszony következik a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mimica úr, itt vagyok. Engedje meg, hogy először is elnézést kérjek Ben Lange úr nevében. Ő a szakbizottság elnöke, de ma nem lehet itt, mert neki kell elnökölnie jelenleg a koordinátorok ülését. Malmström asszony kiérték, meghallgatásának kiértékelése folyik ugyanis. Ugyanakkor a bizottságomban mindenki egyetért el az a kérdés, amit föl fogok tenni. 2012 elején az Európai Bizottság elfogadott egy nyilatkozatot a kereskedelem, a növekedés és a fejlődés témájában hogy a világ gazdaságában bekövetkezett változásokhoz alkalmazzuk az EU szakpolitikák, alkalmazkodjanak az EU szakpolitikák. Itt pénzügyi támogatásról is szó van, illetve azt is láthatjuk, hogy a különböző rászoruló országok között egyfajta, egyfajta differenciálás is megtalálható. kérdése, hogy mi a vélemény erről, milyen eredménye volt az e fajta szakpolitikának, milyen értékelést tud adni, illetve, hogy a fejlődésben tapasztalható szakadékokat mennyire sikerült legyőzni. Köszönöm. Mielőtt ezeket a célkitűzéseket megállapítottuk, már ezelőtt is az Európai Unió megpróbált fenntartható fejlesztési célokat kitűzni. A fejlesztési, szakbi, a fejlesztési célkütőzések kereskedelmi attribútumaira is jobban odafigyelünk, tehát jobban odafigyelünk arra, hogy a kereskedelmi megállapodásnak, megállapodásoknak amelyeket fejlődő országokkal kötünk, milyen fejlődési, fejlesztéssel kapcsolatos következményei lesznek. És alapvetően partnerségi kapcsolat van kialakulóban a kereskedelmi partnereink és az EU között. Tehát egyre kevésbé a WTO-n belüli viszonyok az érvényesek, ezeket felváltja fokozatosan a mi átfogó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatrendszerünk partner országainkkal. Természetesen oda kell figyelni arra is, hogy minden országnak eltérő a helyzete, tehát a fejlődő országok esetében, főleg a legkevésbé fejlett országok esetében nagyon sok ilyen kényes pont lehet. Egyoldalú preferenciális megközelítést fogunk az ő esetükben alkalmazni a kereskedelmi politikában, de én a koherensebb megközelítés pártján állok. Azt kell elérni, hogy a fejlődő országokban az Aid for Trade, a Trade Facilitation alapján a kereskedelmi egyezmények segítségével a fejlődést. Köszönöm. Köszönöm a két szakbizottságnak. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Rübig kezdjük. EPP csoport néppárt. Köszönöm szépen, mondja Rübig úr az érdekelne, mielőtán előadó vagyok a 2015-ös költségvetés ügyében, hogyan fog reálni a, reagálni a hiányzó kifizetésekre, számos kötelezettség érkezett be, és időközben nincs meg a pénz a fejlesztési együttműködése. Éppen az adminisztratív költségeknél voltak csökkentések, az Európai Tanács egyébként plusz egy százalékot évente még megkövetelt egy összes 4 százalékos költségvetési csökkentésen belül 2020-ig mit tud kezdeni ezekkel a csökkentésekkel, milyen prioritásokat tud kijelölni, és hogyan tudja ezt majd kompenzálni ha szükségesé válik, hiszen valójában itt arról is szó van, ön már erre utalt a mai napon, hogy a fejlesztési együttműködésben a magánszektort szeretnénk erősíteni, a kis és közepes vállalatokat be kellene vonni jobban, erőteljesebben az együttműködésbe, főleg a családi vállalatokon van szó persze. Hogyan lehet ezt megvalósítani jobban? amivel szembesülünk problémaként eh, a fejlesztési programoknál, a hiteleknél, a kifizetéseknél, ezek rendkívüli problémák valójában. El kell, hogy mondjam, közeledünk egy olyan helyzethez, amikor nem lehet pénzt alokálni a jövőbeli kifizetésekhez mondjuk októbertől vagy novembertől, amikor arra kerül sor, hogy tényleg csökkentések vannak. Tehát ezt nagyon értem, hogy mire gondol, hogy milyen negatív hatással járhat ez a kedvezményezeti oldalon is, de hát a végrehajtási oldalon is, a civil szervezeteknél ők, vannak, ők vesznek ebben részt, hát ők nagyban függenek természetesen ezektől a projektektől. Összességében úgy tűnik, hogy ebben az évben a hiány mintegy 730 millió euró lesz, tehát ami nincs meg az elmúlt évekről is, is hiányoznak pénzek, és hát az idei plafon is közbejön, aztán jövőre egy újabb évvel találkozunk, amikor hasonló aránytalanság alakul ki a kötelezettségvállalások és a kifizetési plafonok között, tehát egy további 300 millió eurós hiány jelentkezik majd a fejlesztési programokban, eltekintve az EDF-től. És jó, persze, az összes jó könyvelő mit tud tenni ilyenkor? Bizonyos kifizetéseket késleltetnek, kiválogatnak bizonyos kritériumok alapján, például a legszegényebb országokat fokozottabban veszük figyelembe az ő igényeiket, amit most tudunk tenni, hogy egy politikai lépést igyekszünk megfontolni, és a költségvetési módosításban, ami most megszületik, vagy a jövő évre, amikor kialakítják költségvetést, akkor meg kell próbálni haladni, és a midterm, a félidős felvizsgálat során, vagy áttekintés során meg kell nézni, hogy mit tudunk tenni, tehát a parlamentnek, a tanácsok mindenkinek lépnie kell, valami, valamit kezdeni kell ezzel. Köszönöm szépen. Gerőszalom úr. Köszönöm szépen. A jövő évben egy nagyon komoly kihívás vár az euron. Meg kell mutatni azt, hogy a két legnagyobb kihívás esetében, a klímaváltozás és a szegénység elleni harcban még mindig vezető szerepünk van. Ezt kell megmutatnunk. A válság alatt lendületünket, lendületünket vesztettük mindkét területen, ezt kell visszaszerizni, újabb, erő, újabb forrásokra van szükség. Kérdés, kérdésem, hogy hajlandó-e arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adó kérdésében hajlandó-e nyomást gyakorolni a tagállamokra, illetve hajlandó együttműködni a parlamenttel, a szakbizottsággal ebben a kérdésben. Addis Abebában jövőre lesz egy finanszírozásról szóló konferencia, a blendingről, a trust fundokról, tehát a magántőke bevonásáról lesz szó, ott az ottani fellépésével kapcsolatban együttműködik-e majd a parlamenttel? Yes, financial transaction tax is one. A pénzügyi tranzakciós adó kiváló lehetőség arra, hogy a tagállamok finanszírozási kapacitását és az unió finanszírozási kapacitását növeljük. Az ezzel kapcsolatos javaslat, amit a bizottság dolgozott ki, jó alapul szolgál a jövőbeni munkára nézve. én magam mire leszek hajlandó? Nos, ezt a javaslatot meg kell próbálni az összes tagállamra ki kell terjeszteni, illetve meg kell próbálni olyan sokra, amennyire csak lehet, jelenleg csak 11 tagállam támogatja. Egyébként pedig a 0,7 százalékos elkötelezettséget kell elérni az összes tagállamnak, és ez megkönnyíti, a tranzakciós adó ezt megkönnyíti, és nyilvánvalóan oda kell figyelni arra, hogy milyen igényei vannak a kedvezményezett országoknak. Ugye oda kell figyelni a e, pénzügyi tranzakciós adóra, illetve Európában az adó elkerülésre. Hogyha az adó elkerülés problémáját Európában meg tudjuk oldani, ez évente 1200 e, milliárd euró e, bevétel kiesést jelent a tagállamok számára. Tehát 1200 milliárd euróról van szó, akkor lenne még pénzünk a fejlődő fejlesztési segélyekre, és hogyha a fejlődő országok rendet tesznek saját házuk táján, kormányzási kérdésekben, költségvetési kérdésekben, akkor nyilván azzal is hatékonyabbak lehetünk. Köszönöm. Luka úr következik az ECR-től.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 Európai Parlament egy jelentéséről, saját kezdeményezésű jelentéséről szeretnék kérdezni. A tulajdonjog szerepe a fejlesztési országok fenntartható fejlesztésében játszott szerepe. A kérdésem, hogy milyen stratégiát kíván kidolgozni annak érdekében, hogy az itt meghatározott célokat az Európai Unió fejlesztési politikájában visszatükrözze. Kérdezném, hogy lesz-e ehhez egy külön költségvetési sor, amely alatt támogatják az fejlődő országokban például a tulajdonjog fenntartható a tulajdonjog erősítésének politikáját, a telekönyv, stb. rendszerének kidolgozását és honnan kíván ehhez forrásokat rendelkezésre bocsátani, hogyha esetleg ehhez más költségvetési sorokat törölni kell, akkor melyek azok, melyikből lesz elvonás. Köszönöm szépen. Nos, az általános megközelítés a következő, ami a az Európai Parlamenttől érkező kezdeményezéseket illeti fejlesztési szakbizottságból a a fejlesztési politikát érintő kezdeményezéseket illeti, komoly kezdeményezéseket, ezeket mindenképpen meg kell szívlelni. Ami az operációs programokat illeti, konkrét projekteket illeti a fejlődő országokban, mindent megteszek annak érdekében, hogy ezeket a projekteket a mindenképpen úgy alakítsuk ki, hogy a mezőgazdaság területén, illetve tehát a mezőgazdasági tulajdonok vagy föld tulajdon területén a helyzetet javítsuk a fejlődő országokban. Ami a pénzügyi, illetve a gazdasági növekedést illeti, a kis és középvállalkozások számának növekedését illeti, vagy az egyéni gazdák számának növekedését illeti Európában, illetve nem Európában elnézést, hanem a fejlődő országokban, ott mindenképpen, ezen a területen mindenképpen előrelépésre van szükség, illetve hogy tisztázzuk a helyzetet azokban az országokban, amelyekben a föld tulajdon eh, kérdése nem egyértelmű. Az Európai Parlament javaslatait mindenképpen figyelembe kívánom venni. Nagyon sok, eh, minél több konkrét programot kell kidolgozni, amely lehetővé teszi a kis mezőgazdasági eh, a kis gazdáknak azt, hogy egy ellenálló gazdaságot tudjanak felépíteni, egy stabil gazdaságot, és ezzel az általános gazdasági tevékenységet erősíteni tudják, amely önmagában is erősödik nyilván a tulajdonjog tisztázása után. Köszönöm szépen a következő kérdező, Verinen képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a az Egyesült Államok és az Európai Unió transatlanti eh, fejlesztési eh, politikájával kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Ezt a közös eh, politikát az EU-USA csústalálkozón fogadták el 2009 végén. Azt szeretném kérdezni, hogy ön ismeri-e ezt a fejlesztési politikát, és hogyan kívánja ezt a jövőben továbbvinni. Köszönöm szépen! Én a bevezetőmben már beszéltem arról, hogy fontos, hogy jobban koordináljuk az európai donor, donorokat. De eddig nem beszéltem még elég részletesen arról, hogy milyen koordináló szerepet kívánunk játszani, vagy kell játszanunk. Különös tekintettel az Egyesült Államokra gondolok itt. A transatlantik donor koordináció a lehető legjobb hatással lehet a közös fejlesztési erőfeszítéseinkre. Hiszen az Európai Unió és tagállamai, valamint az Egyesült Államok az összes segély kb. 80%-át adják. Azok a kezdeményezések, amelyek a briefing alatt felmerültek, Ezeket a kezdeményezéseket a jobb donor koordinációval kapcsolatban mindenképpen figyelembe kell venni. Ezeket konkretizálni kell, és minden mindent megteszek annak érdekében, hogy a donor koordinációs szerepet az Európai Unió mint negyedik prioritásomként megvalósítsa. Ugye három prioritásról már beszéltem a bevezetőmben. Ez tehát nagyon fontos szerepet játszik majd a munkámban, és fontos helyet foglal el a napi rendem. És mindenképpen figyelembe veszem az önök ezzel kapcsolatos felvetéseit. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében Hriszogonosz képviselő következik. Kérje Pitrope, a 2001... Köszönöm szépen. 2001-ben az ENSZ tagállamai abban állapodtak meg, hogy 2015-ig nyolc nemzetközi fejlesztési célt, az úgynevezett milleniumi célokat akarják elérni. A legfontosabb területen, amely a fenntarthatóság, kívántak haladni, és hát a fajok sokszínűségét is meg kívánták őrizni, de itt nem sikerült haladni, de nem sikerült komoly haladást elérni, és 1990 óta 46%-kal nőtt a széndiokszid kibocsátás is, tehát ez sem csökkent, és egyre több olyan faj létezik, amelyet a kihalás fenyeget. Most tehát fel kell tennünk a kérdés, hogy 2015 után mit tehetünk, milyen globális keretet tudunk kijelölni, és milyen kezdeményezésekre számíthatunk, hogy az egész nevezessen oda, hogy pusztul a környezetünk. Valóban az egyik legsúlyosabb sikertelenség Na, ma is az egyik legjellemzőbb és az egyik legtragikusabb valóban a környezetnél, amit nem sikerült elérni, a klímaváltozás, a biodiverzitás, az, ahol látványos a sikertelenség. Valóban, hogy a problémát megállapítsuk, azonosítsuk a millenniumi célokkal kapcsolatban, de ez persze jó részt összefügg a gazdasági fejlődéssel, hogy röviden reagáljak a Riói konferencia, vagy a Rio Plus 20-as konferencián az a fejlődés, az a vélemény alakult ki, hogy a fenntarthatóság irányába kell mindhárom pilléren tovább lépnünk. és szerintem ezt az utat járjuk most. Itt tartunk még mindig a biodiverzitást erősíteni kell, a környezeti témákat előtérbe kell helyezni, és a fenntarthatóság mottoja alatt kell ezt megtennünk. Ilyen szempontból tehát a szinergiákat és a koherenciát is meg kell őrizni a három fenntarthatósági koncepció részéről. Tehát itt a gazdasági, a szociális és környezeti fejlődés összhangjáról beszélünk folyamatosan. El kell, hogy mondjam, a biodiverzitás ügyében azt látjuk, hogy számos fajta kihalás fenyeget, területeket, erdőket veszélyeztetünk, és Európának itt nem csak követőnek szabad lenni, hanem kezdeményező szerepet kell vállalnia a vadon élő állatok tekintetében például, hogy megfelelő további sokszínűségét tudjuk fenntartani, méghoz, megőrizni méghozzá fenntartható módon. Ez egy rendkívül fontos terület, ahol lépnünk kell. Köszönöm szépen, Helybuk a zöldek nevében. A G8 -a kezdeményezés, hogy a fejlesztési együttműködésben új együttműködés alakítsunk ki, azt tűzi ki célul, hogy a termelékenységet erősítsük Afrikában bel- és külföldi befektetéseket, beruházásokat szeretnének elősegíteni, hogy az új technológiák fejlődhessenek. Az afrikai lakosság 60%-a az egzisztenciáját kisparaszti körülmények között teremti meg, de látni kell, hogy az éhező emberek 70%-a vidéken él. A fenntartható mezőgazdasági módszerek elősegítése, kisgazdasági gazdasági keretek között és a megfelelő egzisztenciák megteremtése számos EU fejlesztési programban prioritást élvez. Készül arra, hogy a G8 stratégiában az élelmiszerillátás biztonsága érdekében tovább lépnek méghozzá oly módon, hogy kis gazdákat segítsenek, hogy a kis parasztokat segítsék, és az ENSZ jelentéstevője szerint ki szerinti élelmiszertermesztést fejlesztik, tehát a kisgazdasági keretek között mindenek előtt, hogyha a földhöz való hozzáférést akarjuk biztosítani, de ide tartozik a tiszta vízhez való hozzáférés is, vagy a megfelelő vetőmaghoz juttatás, a csere, a kereskedelem, és ne tegyük lehetővé, hogy az ipar visszaéljen a saját helyzetével. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdését. A helyzet az, a legfontosabb szektorai a fenntartható fejlődésnek kell, hogy az előtérbe kerüljenek. Ez egy nagyon fontos feladat az európai fejlesztési politikának, erre nagyon kell ügyelnünk például az Agenda for Change, tehát a változtatás menetrendje szóba került még mielőtt a millenniumi célokat elfogadták volna már, ebbe az irányba mutatott. Ez abba a helyzetbe hoz bennünket, hogy egy közös tervezést szeretnénk megvalósítani a szektorális szinten a partnerországokkal, miközben abból indulunk ki, amit ők mondanak, hogy milyen ágazatokat szeretnének fejleszteni, és itt a fenntarthatósági támogatást ehhez megkapni az Európai Bizottságtól, vagy az Európai Tagállamoktól. Ez számos partnerországunkban már így alakult, amikor mezőgazdasági fenntarthatóságról beszélünk, az élelmiszerellátás biztonságáról beszélünk a jelen körülmények között, ugye, hogy hiányzik az élelmiszer, ez egy fontos feladat, ez abszolút prioritást élvező szektora a fejlődésüknek, és ez így is lesz. Kellő programot, kellő finanszírozást kell biztosítani a programokhoz, ami lehetővé teszi, hogy a kis gazdálkodók növeljék a termelékenységüket, a hozzájárulásokat a az ellátáshoz, hogy az alultápláltság megszűnjön, és a szegénységet csökkenteni lehessen ezekben az országokban. Ez a, tehát a víz és szennyvíz témát kevesebb ország kérte, ez nem került annyira előtérbe egyelőre, de részünkről világos, hogy regionális és tematikus programokat szeretnénk támogatni ezen a területen is, hogy ezt a két további szektort is jobban figyelembe tudjuk venni. Castaldo úr. La governance. Köszönöm szépen a kormányzás nagyon fontos eszköz az inkluzív fenntartható fejlődésnek, főleg azon országokban, ahol eh, nagyon labilis a helyzet, vagy konfliktus utáni országok ezek. A korrup- ezekben az országokban a korrupciót is csökkenteni kell, illetve eh, megfelelő eh, szabályokat kell megvalósítatni ezekben az országokban. Fontos az is, hogy a különböző szociális csoportok között megfelelő legyen a gazdaság elosztása. Fontos az is, hogy az ügy is megfelelően működjön, illetve az emberi jogokat is figyelembe vegyék. Tudja az Európai Bizottság, hogy ezeket a kérdéseket sokszor elhanyagolták? Az Agenda for Change-ben ezek ugyan szerepelnek, de sokszor még így sem figyeltünk rá, figyeltünk ezekre a kérdésekre, talán azért, mert más világpotentátok úgy így gondolták ezt jónak. Ezzel kapcsolatban önnek mi a véleménye? Flexibilis lesz, vagy ön szerint ennek előfeltételnek kell lennie? A jogon alapuló megközelítést fog-e majd alkalmazni a fejlesztési politikában? Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság sokkal inkább, mint bármelyik más donor figyelembe veszi a demokrácia, a jókormányzás, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartásának feltételrendszerét. Tehát a fejlesztési, együttműködési csomagnak ez is része minden esetben, illetve a politikai párbeszédnek is. Ebben a kérdésben vezető szerepünk van a világban, és én is mindent megteszek azért, hogy egy közös európai álláspontot sikerüljön kialakítani, és ezáltal a fenntartató fejlesztési politikai célokról szóló konferencián egy hangon tudjon megszólalni az Európai Unió de konkrét fellépésekről szólvám, hadd mondjam el azt, hogy azt az eljárást követem, amit a jelenlegi megállap, eh, amelyet a jelenlegi megállapodás, főleg a kotonói megállapodás ír elő. Ennek a nyolcadik cikke szól arról, hogy hogyan kell ezt a feltételrendszert megvalósítani. Vannak nagyon jó példák egyébként, hogy a politikai párbeszéd hogyan hozhat eredményeket, illetve néha azt is elértük, hogy Ugandában, vagy Nigériában, vagy Mauritániában LMBT negatív jogszabályoktól elállt az ország, azért, mert elindítottuk ezt a mechanizmust. Aztán a 96-os cikk utal arra, hogy kétoldalú megállap, kétoldalú párbeszédre is van szükség, és itt az egyik oldalon ugye ott van az Európai Parlament is. Fontos ez azért is, hogy folyt, folyt, továbbra is folyt, folyosítani tudjuk a finanszírozást, nem csak kormányzati csatornákon keresztül, hanem olyan csatornákon keresztül is, ahol a rászorulók, rászorulók vannak. Köszönöm. Most három percre egy függetlenek közül Janssen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fejlesztési segély nek néha vannak mellékhatásai, és ez néha rosszabb, mint a jótékony hatás, egyes esetekben, mint például a gyógyszerek esetében is ez előfordulhat. Lehet, hogy valaki függővé válik a segélytől, és előfordulhat-e az, hogy például segélypénzekből repítenek fel rakétákat és ásnak alagutakat. Hogyan lehet elérni azt, hogy a segély valóban a kedvezményezettekhez jusson el, és ne térítsék el más célokra, ne éljenek vissza vele. Válasz. Amit a fejlesztési együttműködési keretben csinálunk, az a következő. Igyekszünk elérni a segélytől való függőséget a fogadók részéről. Éppen ezért a határoztuk meg a fenntartható fejlődés célokat, éppen ezért egyeztünk meg a e, fejlesztési e, konszenzusban, e, és mindez olyan partnerségen alapul, amely a donor és a fogadó ország között jön létre, és a feladatunk az, hogy meg szakítsuk ezt a e, e, kört a donor és a fogadó között. partnerként tekintünk a e, segélyezendő országokra. Ez persze nagyon fontos, ebben nagyon fontos az ő részvételük, a jobb kormányzás, a jobb elosztás, a jobb megvalósítás részünkről, a jobb monitorozás, elengedhetetlen, hogy lássuk azt, hogy hogyan használják fel a, fel a segélyezésre nyújtott pénzeket. Ezek az összefüggő folyamatok továbbra is erősítik a pénzeink hatékonyságát. Úgyhogy nem azt kell megnézni, hogy egyes országoknak milyen mennyiségű eh, pénzt adtunk, vagy segélyt adtunk, hanem sokkal inkább azt kellene megfigyelni, hogy eh, megnézni, hogy mennyire minőségi, mennyire hatékony a segítség, amit nyújtunk és az együttműködés a partnereinkkel. Ebben az összefüggésben garantálhatom, hogy a pénz felhasználásának a monitorozása elsődleges prioritás ezen a területen. Köszönöm szépen. Záborszka asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Mimica úr, a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos nyilatkozatában az Európai Bizottság azt mondta, hogy a fejlesztési segítségnyújtás 20%-át az alapoktatásra és a középfokú oktatásra kell fordítani. Ez egy horizontális kérdés, és ez nagyon fontos a Fejlesztési Bizottság számára. Mindemellett a stratégiai párbeszéd keretében Pibax biztos utalt erre 20%-ra, és azt mondta, hogy ez az humán fejlesztés, illetve a társadalmi szociális integrációra fordítandó pénz. Ez azonban sokkal szélesebb körű. Kérdezem, hogy biztosít, tisztázni tudja-e, pontosítani tudja-e azt, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja elérni azt, hogy ezen költségvetésnek a 20%-át valóban az alap szolgáltatásokra és középoktatás, középfokú oktatásra használják fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, ez a kérdés nagyon fontos. Az a vita, amely a 20%, valódi, 20%-os cél valódi érdemi részéről, tartalmáról szól, arról tehát, hogy ezeket a szociális juttatások, szolgáltatásokra kell felhasználni. Ez egy folyamatos vita volt a szakbizottság és az Európai Bizottság között. Nem szeretném, hogyha ez a vita tovább húzódna. A kezdetektől fogva a parlament álláspontja világos volt. Mégpedig az volt az álláspontjuk, hogy a, ezt a 20, a szociális szolgáltatások 20%-a ezek az alapszolgáltatásokat jelentik, valamint a középfokú oktatást. Ebben az összefüggésben ez a cél elérhető a pénzügyi kereten belül, bár nem könnyű célkitűzés ez, de elkötelezett vagyok, hogy amellett, hogy ezt a kérdést valóban napirendre tűzzem, és elérjem azt, hogy a fejlesztési alapok 20%-a az alap szociális szolgáltatásokra forduljon. Uh, köszönöm szépen. Silva Pereira következik a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt. Két kérdést szeretnék föltenni önnek. Az első kérdésen lehet, hogy megütközik. Azt kérdezném, hogy milyen típusú biztos szeretne ön lenni? Ugye sokat beszélünk a politikák koherenciájáról, ez nagyon fontos, és hogy mi az, ami elengedhetetlen a fejlesztési politika sikerre szempontjából. Kérdezem azonban, hogy nem gondolja-e, hogy Ami a koordinációt illeti, az Európai Bizottságon belül erős biztosra van szükség. Olyan biztosra, aki képes a bizottságon belüli harcokat végigharcolni, megharcolni. Ön hajlandó erre, képes lesz erre? A másik kérdés pedig a bevándorlási politikára vonatkozik. Itt is megint a koherencia nagyon fontos. Európa csak, integra- csak akkor érhet el integrált e, bevándorlási politikát, hogyha szorosan együttműködik a származási országokkal. Azért kérdezném, hogy hogyan látja a szerepét a fejlesztési politikán belül, hogy hogyan tud hozzájárni az integrált bevándorlási politika kialakításához és a származási országokkal való együttműködéshez. Köszönöm szépen, ami a koordinált vagy a koherens politikát illeti. Az új bizottság számára, ahogy ezt eh, a Juncker elnök tervezi. Ez nem azt jelenti, hogy alárendeltségi viszony lesz az elnökök és az, alá, az elnök, az alelnökök és a biztosok eh, között. Egy olyan feladatról van szó, amelyben mindannyian a saját politikai prioritásainkat inputként használhatjuk, és ezeket koordináljuk majd azért, hogy a lehető legkövetkezetesebb és átfogóbb eredményt érjünk el. Politikai biztos szeretnék lenni, és nem csak olyas valaki, aki más biztosoktól vagy az elnökök, elnöktől, alelnököktől érkező utasát, utasításokat végrehajtja. Fontosnak tartom a politikai vitát a biztosi kollégiumban, és lehet, hogy én rendelkezem a legjobb tapasztalatokkal biztos jelöltként, hiszen fogyasztóvédelmi biztosként tizenként további biztossal kell együttműködnöm a fogyasztói érdekeket érvényesítenem kell, mégpedig a többi biztos munkájának a kezdeti fázisában, hogy ezek valóban megvalósuljanak és szerves részét képezzék az átfogó politikának. Összességében tehát úgy látom, hogy a fejlesztési politika kiváló a koordináció szempontjából, és koordinációs klímában sokkal jobb eredményeket hozhat, mint alárendeltségi klímában. Ami a bevándorlást illeti, itt először is a belső bevándorlási politikát kell kialakítani az Európai Unión belül, és a olyan szintre kell hozni, a bevándorlási politikát, amikor is meghatározzuk a legális bevándorlás feltételeit. És aztán a tagállamok potenciáját ki kell használni annak érdekében, hogy a származási országokban is a fejlődést olyan szintre hozzuk, fejlettséget olyan szintre hozzuk, hogy ne legyen érdemes elvándorolni. A fejlesztési politikának így segítséget nyújthatunk abban, hogy a bevándorlás okait, vagy a származási országból való kivándorlás okait megszüntessük. ECR csoportból Luke képviselő következik. Ich möchte Ihnen ähm, jetzt eine Frage Szeretnék feltenni egy olyan kérdést, amely a közepes jövedelmi országokra vonatkozik. Az első 10-15 évben nagyon jelentős gazdasági növekedést láttunk számos helyen a világban, és egy sor ország kinőtt a klasszikus fejlődő ország szerepéből. Összesen 17 országról szoktunk beszélni. Ők nem kapják meg a teljes támogatást a fejlesztési együttműködés keretei között az Európai Unióval, szisztematikusan csökkentik a hozzájárulásokat. De ezekben az országban ennek ellenére nagyon jelentős szegénység uralkodik helyenként a világban tanulmánya szerint a világ szegényének 73 olyan országban él, amelyek tulajdonképpen közepes jövedelmi országnak számítanak. Hogyha ők nem kapják meg a kétoldalú együttműködésből származó támogatásokat, hogyan kíván ezeknek juttatni, ezeknek a szegényeknek valamilyen támogatást az EU fellép a szegénység ellen, de most ezeket az embereket ejtjük, vagy van-e újabb koncepció, aminek segítségével nekik is segíteni tudunk még a továbbiakban? Köszönöm szépen. A differenciálás rendkívül fontos. Ezt bevezettük, amikor a változás napirendje indult, vagy a menetrendje indult hogy látjuk, hogy szerencsés magában, ha egyes országok kiemelkednek a legalacsonyabb jövedelmi országok közül, a közepesek közé kerülnek, és hát vannak itt kétoldalú programok ezen országok számára is, de hát vannak olyan kivételes esetek, amikor nem csak a növekedésből indulunk ki, vagy a gazdaságból indulunk ki, hanem sérülékenység is számíthat egyes országok esetében, akiknek jelentős kitettségük van, ahol jobb kormányzásra lenne szükség például és az egyenlőtlenség is nagyon nagy egyes országokban, és akkor kivételes támogatást, vagy me, ki, ki, kivételesen meg lehet hosszabbítani ezt a támogatási programot az Európai Parlament támogatásával is. Tehát egy néhány latinamerikai és dél-afrikai országról beszélünk. Ezt nem egyik pillanatról a másikra vágjuk el ezt a támogatást, vagy a segélyt, amit az országnak nyújtunk de hát az a helyzet, hogy ezek a magasabb szintű országok már inkább képesek a saját szegénységükkel foglalkozni, mint a legalacsonyabb jövedelmű országok, a fejlődő országok. Ezért a mi programjaink oda irányulnak, ahol a legnagyobb szükség van rá, és ott tudjuk a legnagyobb változtatást, változást elérni. Tehát a magasabb vagy közel, kevesebb jövedelmű országok is jogosultak lehetnek a regionális és a tematikus programokban való részvételre, amiből azért némi kedvezményhez jutnak, például az Emberi Jogi és Demokrácia Fejlesztési Program keretei között az új partnerségi eszközök segítenek ebben. Ez egy újfajta partnerségi kapcsolatot jelent, nem egészen ugyanaz, mint a fejlődő országoknál. Köszönöm szépen, Gorenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék visszatérni az igazgatás kérdésére eh, a fejlesztési politika területén. Most egy nagyon nagy konferencia vár ránk, nemzetközi konferencia, mégpedig eh, a 2015 utáni keret kidolgozása. Az Európai Unió eh, tekintve azt, hogy a legfontosabb donor a világon, ez, tehát az Európai Unió eléggé ambiciózus kell, hogy legyen. Ez az álláspontunk. Nos, itt eh, ki vezeti a táncot eh, az Európai Bizottságon belül, és ön, hogyha ön az, akkor a nemzetközi eh, fórumokon biztosak lehetünk abban, hogy az Európai Unió fejlesztési politikának van arca, kívül és belül, kifelé és befelé. Ez a, ez a, ez a kérdésem, kérdezem, hogy ebben erről biztosíthat-e bennünket. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Ami a fejlesztési politika koncepcióját illeti, amelynek a célja a szegénység megszüntetése, a fenntartható és befogadó kontextuson belül. Nos, mindez számos kérdést felvet arra vonatkozóan, hogy a teljes keretet, fejlesztési keretet kidolgozzuk az Európai Unióban, az Európai Bizottságban és a tagállamokban. Már elmondtam azt, hogy szeretném fenntartani ezt a vezető szerepet, abban a tekintetben, hogy koordinálni kívánom a donor, donori segítségnyújtást a tagállamok részéről. Nem csak abban a tekintetben, hogy elérjük a 0,7%-os célkitűzést a millenniumi célkitűzések terén, de abban is, hogy koordinálja a konkrét programozást, itt a közös programozási gyakorlatra gondolok a tagállamok részéről. Ami a bizottsági politikát illeti általánosságban, a politikai koherencia a fejlesztés területén a végrehajtási eszközök szempontjából rendkívül fontos szerepet játszik. Ez egy olyan terület, amelyen egy biztos, a fejlesztési biztos, vagy az Európai Bizottság fejlesztési politikával foglalkozó főigazgatóság nem lehet az egyetlen szerepvállaló. Ez a koordinációs elem ugyan fontos rendkívül fontos a külpolitikai fellépések területén, de számos egyéb biztost be kell vonni a klímaváltozással, az energiával, a mezőgazdasággal, a külpolitikával foglalkozó biztosokat. Ez a jobb koordináció és a megfelelő koherencia biztosítéka. Köszönöm szépen. Sánchez Caldente képviselő a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mimica úr, az elődje arról számolt be, hogy a blendinggel kapcsolatban, tehát a magántőke bevonásával kapcsolatban nagyon sok a kérdés, és azt ígérte nekünk az elődje, hogy az Európai Parlamentet nagyobb mértékben vonja be a blending kérdések felülvizsgálatába vagy felügyeletébe. Ez nem történt meg, hát elég sok a kérdője még mindig a belendéggel kapcsolatban. Ön szerint ezt az ellenőrzést hogyan lehet javítani, és mit gondol arról, hogy hogyan lehet a parlament véleményét is valahogyan bevonni ebbe a, a folyamatba, milyen hatása lenne ennek, a civil társadalommal, a nemi egyensúly kérdésével, illetve a környezetvédelmi kérdésekben hogyan valósul meg a magántőke bevonása. Köszönöm. A blending, a magántőke bevonása egyfajta kiegészítő finanszírozási forrás. Ez segíti a donorokat abban, hogy nagyobb összegeket ö, tudjanak felajánlani, tehát a hivatalos fejlesztési költségvetésen túlmenően. A finanszírozást azért kell blendinggel, blendinggel dúsítani, mert hát egyrészt így növeljük az összegeket, másrészt pedig azért is, mert a blending, tehát a hivatásos segély, illetve privát bankok vagy egyéb ö, kereskedelmi források bevonása komoly eredmény, ezzel komoly eredményt érhetünk el, hogyha a kettőt kombináljuk. és elérhetjük azt, hogy olyan pénzek is elérjék a rászorulókat, amelyek egyébként, amelyek egyébként ezt nem tennék meg. 20, meg 25-szörözhetjük a segényújtási kapacitásunkat a blendingen keresztül. Én nem arról van szó, hogy a banki profitot szeretnénk megsokszorozni, bizonyos szigorú feltételek mellett szeretnénk a banki tőkét fejlesztési célokra fordítani. Ehhez arra van szükség, és teljesen egyetértek önnel, hogy szoros ellenőrzés alá vonjuk a pénzek sorsát, és így szeretném azt elérni, hogy a szakbizottsággal sokkal szorosabb legyen az együttműködés, tehát hogy a parlamenti ellenőrzés nagyobb fokú legyen a Blenigel kapcsolatban. Elnök, fél időnél járunk. Sargentini mondja, következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Nézzük a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. Az Európai Bizottságnak van egy javaslata az ásványanyagokkal kapcsolatos konfliktusokra vonatkozik ez. Kérdésem, hogyan fogja elérni azt, hogy ez a javaslat életre keljen? Sok esetben, sok bányász közösségben ez megváltoztatja a helyzetet. Olyan országokra gondolok, mint a Kongói Demokratikus Köztársaság. A DG DEFCO és a fejlesztési biztos eddigi fellépése nem volt kielégítő, nem voltak kiegészítő intézkedések. Én arra kérem önt, hogy lépjen fel. Mit tesz azért, hogy mindez hihető legyen, és megálljon a lábán? Tudatában vagyok annak, hogy meg kell különböztetni a kereskedelmi a kereskedelmi eszközök és a terrorista vagy paramilitáris vagy felkelő csoportok finanszírozása kérdését, ezt a kettőt szét kell választani. És erre való ez az ásványanyagokra vonatkozó javaslat. az az elképzés, elképzelés, hogy az ásványi anyagok behozatala esetén a vállalatoknak, a be, az importáló vállalatoknak egy nyilatkozatot kell tenni az eredetről. Itt van egy olyan záradék, ami kimondja azt, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja majd azt, ahogy megvolt-e a kívánt eredmény, elértük-e a kívánt eredményt ezzel az önkéntes megközelítéssel, mert jelenleg ugye önkéntes a megközelítés, önkéntes ez a nyilatkozat kitöltés. Valóban, meg kell nézni, hogy ez mennyire működő, vagy mennyire volt működőképes. Tehát nem csupán a papírokra kell, a dokumentumokra kell hagyatkozni, hanem plusz dokumentációra van szükség az importáló vállalatok esetében, és nem fogjuk megvárni a hatályba lépés harmadik évét, amikor is elvileg a fölővizsgálatot meg kéne tartani, hanem folyamatosan górcső alá vesszük ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Gil képviselő következik az EFTD eh, frakcióból. A bevándorlás az egyik legfontosabb eh, kérdés a világon. A, főleg a dél-európai országok, mint például Málta, nagy teher alatt vannak, a, a bevándorlás nagy terhet ró rájuk. És ezért nagyon fontos az összefüggés. Az Európai Unió Nak azonban be kellene vallania, hogy olyan kereskedelmi politikát folytat, amely egy push faktort jelent a származási országok számára, hogy onnan útra keljenek az emberek, hogy ott kedvezményentjei legyenek. 2008-ban olyan egyezmény született, amely Afrikában az ásványanyagok kitermelését lehetővé tette, a források kihasználását jelenti, jelent, lehetővé tette, illetve a halászat tekintetében is olyan politikát folytatott, amely a lehetővé tette tehát a halászatot. A egyetérte azzal, hogy Afrikának új kezdetre van joga, kezdethez van joga, és valódi fairtrade-re és a nevét megérdemlő fejlesztési politikára. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan messze vagyok attól, hogy aláírnám azt, hogy ön szerint Európa milyen szerepet játszik Afrikában. Azért hadd mondjam el, hogy amit teszünk, ez valódi partnerségi politika, és ez valóban a forrásokat tiszteletben tartja, és hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a forrásokat jobban ki termelhessék, kihasználhassák természetesen nem az európai cégek lehet, hogy vannak bizonyos konkrét példák és sztorik, amelyek akár az ön leírása, az, az események ön általi leírását teszik részben lehetővé, hogy mi áll a bevándorlási hullám mögött, amely Afrikából Európába tart. Minde, mindazonáltal azt gondolom, hogy ez nem megalapozott megközelítés, mert az afrikai bevándorlásnak csak 20%-a jön Európa fele, 80%-a vagy az országon belül marad, vagy afrikai országok között valósul meg. meg. Nem igazán szeretném az illegális bevándorlás negatív hatásait lekicsinyleni, de azt gondolom, hogy az én szerepem nem az lesz, hogy hozzájáruljak az európai falak megerősítéséhez, hanem sokkal inkább az lesz a szerepem, hogy abban segítsek az afrikai országoknak, hogy fenntartható fejlődést érjenek el, és a gazdaság és, és azokat a gazdasági és szociális körülményeket, amelyek, a, amelyek arra kényszerítik az embereket, hogy útra keljenek, ezeket megszüntessük. Tehát ez kényszer megoldása kivándorlók részéről, nem pedig szabad választás kérdése. Így ebben a, szeretnék együttműködni a bevándorlásért felelős biztossal, hogy javítsam az európai legális bevándorlási keretet, és erősítsem a gazdasági és szociális, javítsam a gazdasági és szociális körülményeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időket. Két perc van a válaszra. Nagyon köszönöm, hogy ezt megteszik. Szálvini képviselő következik a függetlenek részéről. Köszönöm. Európában nagyon nagy a munkanélküli ráta. Oda kéne figyelni szerintem arra is, hogy hány embert engedünk be az EU-ba, mielőtt foglalkoztatási rátával foglalkoznál. És meg kéne azt is nézni, sem már egy Nostromra, vagy a Frontexnek kéne a pénzt adni, vagy inkább a származási országokban fejlesztési politikákra. Végül is nem rossz, hogyha fejlesztési politikával lépünk fel. Mi a helyzet például a marokkói, EU-marokkói marokkói megállapodással, ami a halászatra, illetve a mezőgazdaság vonatkozik? Ezzel szerintem nem segítünk senkinek, nagy európai, francia vagy spanyol vállalatoknak adjuk a pénzt, elveszük ezt a marokkói gazdáktól, tehát a marokkóiaknak bizonyára nem segítünk ezzel. Ezzel plusz még rosszat teszünk az európai mezőgazdáknak is. Tehát egyszerre két legyet ütünk, rosszat teszünk az európai gazdáknak és a marokkóiaknak is. Köszönöm. A fejlesztési politikai fellépések célja, hogy a kezdeményezett országban a, a szociális és gazdasági helyzetet javítsuk. A halászati politikában például egy elég nagy változás történt. Az európai flotta, halászflotta, a fejlődő országok vizeit is halászhatja, de csak úgy, hogyha a helyi területeknek, helyi partmenti területeket közben fejlesztik is az európaiak. Tehát a fenntartható fejlődési célközözést is figyelembe vettük. Ugyanez a helyzet a fejlesztési keretbe történt magán tőke bevonással is. Ott is ugyanez vezérelt minket. nem a nagy európai cégeket próbáljuk meg helyzetbe hozni, hogy a fejlesztési politika, politikából ők húzzanak harc, hasznot. Nem erről van szó. Tehát nem nagy európai cégeknek próbálunk kedvezni. Erre más politikáink vannak. Azt szeretnénk, hogyha a, ezek a cégek, ezek az európai cégek segítenének nekünk abban, hogy a helyi kisvállalkozásokat tegyék fenntarthatóbbá, tehát a halászokra gondolok. Köszönöm, Venta úr következik a néppártól. Köszönöm szépen. Természetesen az ásványi anyagokkal történő kereskedelem fontos szerepet játszik, és komoly konfliktusokat okoz Kongóban, Közép-Afrikában, Afganisztánban, stb. És azt látjuk, hogy illegális kereskedelem is kialakult, ami korrupciót okoz, és az emberi jogok sérelmihez vezet. Ebben európai vállalatok is részt vesznek. Az Európai Bizottság a jövőben ezt szeretné befolyásolni, hogy a katonai konfliktusok finanszírozását ne nehezítsék. Önnek milyen elképzelései vannak ezen a területen? Mit kíván tenni, hogy hogy tudunk ezekből az országokból ténylegesen nyersanyagot beszerezni az említett konfliktusok nélkül, milyen felügyeletet, milyen ellenőrzést tud gyakorolni, főleg, hogyha az egyes vállalatok felelősségéből indulunk ki. Whenever it comes to a... Hogyha korrupcióról, pénzmosásról, vagy egyéb visszaélésekről beszélünk. Előfordulhat az EU fejlesztési forrásokkal is, de a saját forrásaikkal is előfordul ezekben az országokban. Ez egy ez nyilvánvalóan cselekvést követel, meg kell előzni a legjobb esetben, hogy erre egyáltalán sor kerülhessen ezekre a korrupciós esetekre. Politikai párbeszédet folytatunk ezekkel az országokkal, egyéb típusú interakciókat indítunk ezen az irányon. Nem kívánunk változtatni, de a fenntarthatóbb kereskedelem irányába kéne indulnunk, hogy erősítsük ezeknek az országoknak a fejlődését, meg kell szüntetni az illegális felhasználás lehetőségét, a kereskedelemből például az ásványi anyagokkal, fával történő, gyémántal történő kereskedésből e, korrupció útján nyernek ki pénzeket, és ezt a kapcsolatot meg kell szüntetnünk. Egy sor kezdeményezésünk van ezen a területen, van egy monitoring és egy szakpolitikai párbeszéd programunk, ezt indítjuk el, amikor ellenőrizni akarjuk a hatékonyságot, hogy leválasszuk a kereskedelem könnyítést az illegális kereskedelemtől. A jövőben ebbe az irányba kívánunk tovább menni, és még fokuszáltabban szeretnénk a monitoringot és a megelőzést előtérbe helyezni az illegális tevékenységek kapcsán. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Schlein asszony a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen. Az adó elkerülés és a bank titok olyan gondok, amikkel foglalkozni kell ezzel kapcsolatban ugye arról beszélhetünk, hogy bevételkiesés jön létre, és ez nyilván rosszat tesz a, finanszír, a fejlesztési politika finanszírozásának is. Miután a belső források fontos részét képezik a fejlődő országoknak nyújtott finanszírozás számára, fontos, hogy itt is rendet tegyünk, mit tesz azért, hogy ezt teljesítse a legtöbb fejlődő ország fiskális kérdésekben nem áll túl jól, az, eh, ez különböző nem, nemzetközi fórumokon is eh, megtört, eh, elhangzik. Jövőre is lesz például egy nemzetközi konferencia. Ők ugyanolyan módon vesznek-e részt az nemzetközi normák meghatározásában, mint például az Európai Unió? ezek a fejlődő országok ugyanúgy vesznek részt. Igen, köszönöm szépen, örülök annak, hogy ennyire odafigyel az adó bevételek kérdésére, tehát hogy az adó elkerülés milyen károkkal jár fejlődő országokban, de egyébként az Európai Unión belül is így van ez. A fejlődő országok azon potenciáiról van szó, hogy igazi partnerek legyenek, hogy a fejlő, fejlesztési politika célkitűzéseit tudják finanszírozni. Én azt szeretném, hogyha EU-s szinten és nemzetközi szinten is ugyanazt a megközelítést, ugyanazt a lehetőséget adnánk a fejlődő országoknak, hogy részt vehessenek a nemzetközi tárgyalásokon, megbeszéléseknek, tehát hogy egy közös adó elkerülés elleni mechanizmus dolgozunk ki a világban. Úgy vélem, hogy azon programjaink, amelyek a jó kormányzást támogatják, illetve a kapacitás építést, a kormányzati kapacitás építést támogatják a fejlődő országokban, ezeknek sokkal inkább arra kéne koncentrálni, hogy az adó elkerüléssel kapcsolatos problémákat megoldják, és nekünk is oda kell figyelni erre. Nem csak a konkrét fellépésre kell odafigyelni, hanem fontos, hogy ez részét képezze a politikai párbeszédnek és a kapacitásépítési programokon belül is különös hangsúlyt kell fordítani erre. Thank you. Ms. Köszönöm szépen. Luke kép, képviselő következik az ICR e eh, frakcióból. Úgy látszik, hogy ön itt a legfontosabb képviselő az ECR részéről. Két kérdésem van eh, ahol az Európai Unió politikája esetleg kárt is okozhat. Az egyik a kereskedelmi eh, politikát illeti, ahol a mezőgazdasági piacokat továbbra is óvjuk, kereskedelmi megállapodásokon belül is. Kérdezem, hogy egyetérte, vagy azt gondolja-e, hogy az Európai Uniós mezőgazdasági piacokat meg kell nyitni a kereskedelmi tárgyalások során, hogy segítsünk a fejlődő országoknak. A második pedig a beruházási bankokra vonat, bankra vonatkozik. Ez az Európai Beruházási Banknak nagy tevékenységi területe a fejlődő országok. Azt gondolja-e, hogy az Európai Beruházási Bank továbbra is segítenie kell hitelnyújtással és beruházási projektek finanszírozásával a fejlődő országokat, vagy azt gondolják, azt gondolja-e, hogy az érintett országokban a pénzügyi struktúrát veszélyezteti az, hogy az Európai Beruházási Bank jelenik itt megfinanszírozóként. Köszönöm szépen! Ami a szabadkereskedelmi egyezményeket illeti, illetve a piachoz való hozzáférést a fejlődő országok számára, a Lomei konvencióval, egyezménnyel kezdtük az egészet, ez egy egyoldalú piaci hozzáférést és vámmentes hozzáférést biztosított. Ez nem volt kompatibilis a, a VTO-val, úgyhogy A bilaterális szabadkereskedelmi egyezmények felé kellett elmozdulnunk, amelyek teljes mértékben megnyitnák a piacot, az európai piacot a fejlődő országok felé, és fordítva is, tehát az ő piacukat az európai termékek előtt. Ez a folyamat éppen tart, és mindig is tiszteletben tartjuk azt, hogy nem teljesen szimmetrikus a megközelítés. Az európai piacok a vámmentes, mentes hozzáférést nagyon hamar, a megegyezés tárgyalások nagyon korai szakaszában biztosítják, és a fejlődő országoknak pedig hosszabb időszak áll rendelkezésükre, hogy alkalmazkodjanak ehhez a vámmentes megnyitáshoz. Ami a fejlesztési dimenziót illeti a kereskedelmi, szabadkereskedelmi, illetve gazdasági együttműködési egyezmények kerületében ez a helyzet ezekkel. Ami a beruházást illeti, az Európai Beruházási Bank feladatát illeti, egyetértek azzal, hogy hogy meg kell tartanunk ennek a jelenlétét a projektekben, de ne felejtsük el, hogy ez egy beruházási bank, ez a beruházási bankok nem pedig fejlesztési bank, úgyhogy a megfelelő modalitást meg kell találni, és a megfelelő projekteket, eh, amelyek lehetővé teszik eh, ennek a banknak a fellépését a fejlődő országokban. Köszönöm. Pakazaur Tundua képviselő következik az Alda részéről. Jó estét mindenkinek, üdvözlöm Önt, Mimica úr. Az együttműködők biztonsága veszélyben volt 2010-ben, és ezt idén is elmondhatjuk, nagyon sok humanitárius segély dolgozó életét vesztette Libériában, Géniában, Pakisztániában, szaharai régióban is. Egyre nagyobb a humanitárius segély helyzetek száma, egyre nagyobb a rizikó, és nyilván a segélymunkások, az ott dolgozók számára is ez különösen nagy kockázatot jelent. Ugye az Európai Unió finanszíroz ezeket a segélyeket. Szeretném, hogyha nem EU feminizmusokban válaszolna, hanem elmondaná nekem, hogy mit tesznek azért, hogy garantizálja a nemzetközi munkások életét és helyzetét, illetve hogyan illeszkedik mindez az európai együttműködési keretbe. Köszönöm szépen! Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a humanitárius segély munkások dolgozók vagy egészségügyi aktivisták, segélymunkások élete kulcsfontosságú kérdés. Ez mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzem. Amikor a programozást, programozásról döntünk, és amikor arról döntünk, hogy hogyan segítsünk a fejlődő országoknak. Eddig a különböző ügynökségek hivatalok, civil szervezetek, vagy helyi hatóságok, vagy tagállami ügynökségek. Tehát a, a munkaadók figyelembe veszik azt, hogy milyen kockázattal utazhatnak oda a munkatársaik. Ezzel kapcsolatban az EU-nak van egy biztonsági feltételrendszere, tehát hogy milyen biztonsági normákat kell betartani a fellépés során, és finanszírozzuk a különböző evakuációs műveletek költségeit is, függetlenül attól, hogy most civil szervezetekről, vagy konkrétan milyen szervezetről van szó. Amellett elkötelezem magam, hogy nagyobb figyelmet szánunk a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok vagy helyi ügynökségek munkásai ö, problémájának, tehát oda kell figyelni a kockázati tényezőre, illetve a plusz finanszírozás kérdéséről, illetve a donor koordináció oldaláról is eh, meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm. Kriszogonosz úr következik a zöldektől. Ön mögött ül. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Az átlagos jövedelem ből egy százaléka a gazdagok esetében megfelel annak, amit a legszegényebbek eh, keresnek, eh, és ez a legszegényebbek 57%-át adják, és eh, ezeknek az embereknek egy dollárnál kevesebb jut, akik a legszegényebbek közé tartoznak, és láthatjuk, hogy számosan az Európai Bizottsággal együtt végrehajtott programok áldozatai voltak. Miről is van szó? A, hangsúlyozzuk a szolidaritást és az egyenlőséget. Arra lennék kíváncsi, ön milyen intézkedéseket tervez hozni, hogy az Európai Unió politikája és külkapcsolatai ahhoz járulnak hozzá, hogy tisztességesen osszák el a gazdagságot és a vagyont a világban. Valóban. A fenntartható fejlesztési célok egy általános egységet alkotnak, és ennek az egyik legfontosabb része, hogy az egyenlőtlenséget és a szegénységet csökkentsük, a fejlődő országokban, de persze Európán belül is ez egy általános megközelítés, és ez szükségesé teszi, hogy legyen egy szolidaritáson alapuló koncepciója a fejlesztési politikáknak. Ez egyébként a szerződésből adódó kötelezettségünk is, hiszen ilyen irányú általános fejlesztési politikát kell követnünk. fókuszálni fogom a tevékenységemet arra, hogy teljes mértékben átültessük a már meglévő dokumentumok tartalmát ezen a területen, és a már kialakult konszenzust és a változtatási menetrendjét, az Agenda for Change-t, és ennek szolgálatába állítsuk differenciáltan szeretném felhasználni a segélyeket, ami persze azt jelenti, hogy nem zárunk ki olyanokat, amelyek már némileg feljebb kerültek, de vannak, akik több kapacitással rendelkeznek arra, hogy a saját országukban csökkentsék a szegénységet. És a legszegényebb országoknál van szükség nagy változtatásra, ezt kívánjuk támogatni. Tehát a tevékenységünk fókusza arra irányul, hogy megszüntessük a szegénységet, ahol a legsürgetőbb feladatnak bizonyul ez, ahol ez a legelterjedtebb, legjellemzőbb jelenség. Hautala asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, hogyha figyelem ezt a véleménycserét itt, és hogy én hogy látom a fejlesztést. Még mindig aggaszt a dolog, az a missziós levél, az feladatokat tartalmazó levél, amit Juncker úr írt, önre feladatokat szabott, például, hogy megfelelő módot találjon arra, hogy az illegális migrációt csökkentsük. Ezt nyilvánvalóan nem igazán alkalmas a fejlesztési pénzek felhasználása erre. De igen vagy nem választ várok, a kötelezettséget vállal-e arra, hogy fejlesztési pénzeket nem költ az illegális migráció kezelésére. És még egyszer a nők szerepéről szeretnék beszélni a fejlődő világban. Mindenki beszélt erről. Ön a gyakorlatban hogy akarja biztosítani azt, hogy az ön fejlesztési agendájában a nők megfelelő szerephez jussanak a fejlődő országokban? A fejlesztési politika és az együttműködés hozzá tud járulni ahhoz, hogy az illegális bevándorlás ra irányuló nyomás Európába mi esetünkben csökkenjen. Hogyha olyan gazdaságokat és társadalmakat tudunk segíteni, kialakítani, amelyek inkluzívak, befogadóak, és a bevándorlók, vagy akik elhazdják a hazájukat, inkább otthon maradnának, hogy hozzájáruljanak az országok fejlődéséhez az én koncepcióm egyértelműen az, hogy fejlesztési pénzeket és fejlesztési aktivitást ne használjunk fel közvetlenül, vagy ne fókuszáljuk ezt közvetlenül arra, hogy falakat építsünk Európában az illegális bevándorlók előtt. Már korábban megpróbáltam elmagyarázni ezt, a származási ország elvét kívánjuk itt alkalmazni, tehát hogy ott fogadják be őket. Szerintem a a fejlesztési politika legnagyobb hozzájárulása nem a pénzügyi hozzájárulásban van, amikor ezzel foglalkozunk, hanem a megelőzésben. És a fejlesztési politikának az kell, hogy legyen a célja, hogy egy koordináló és koherens, kohézív módon segítse a migrációs politikát annak érdekében, hogy ez a két terület, ahogy a hogy a tagállamok, az államokat segítjük abban, hogy ne legyen illegális bevándorlás, és megkönnyítsük a legális bevándorlás lehetőségeit időközben felhasználtam az időt. Majd a végén még visszatérhet egyes kérdésekre, ami mit úr mondja az elnök. Gil úr az IFTT nem Köszönöm. A gazdasági partnerségi megalapodások, amelyeket az EU ír alá szegény országokkal, nem egyenlő felek között kötetnek, még az NGO-k is ezt arra utaltak, hogy ezek nem kiegyensúlyozottak, az EU-k hozzáférhetnek a, más, az egy, a harmadik országok piacához, és dömpingre kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a, fiatal, hogy a, ö, helyiek nem adhatják el a, a, az általuk létrehozott termékeket Európában, de például magas hozzáadott értékkel rendelkezett termékek, rendelkező termékeket nem hozhatnak létre, hiszen az EU ezeket behozza. Sokszor nem megfelelő, tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki, hiszen az EU által túl támogatott, agyon támogatott ö, ö, termékek kerülnek oda a helyi piacra. Önnek erről mi a véleménye? Köszönöm. Az, a gazdasági partnerségi együttműködés, az, vagy megállapodások a téma, gazdasági partnerségi megállapodásokat egy mandátum mandátumunk van arra, hogy ezeket a e, tárgyalásokat folytassuk, a tárgyaló csapatokat a kereskedelmi biztos vezeti. Hogyha megválasztanak, akkor az én feladatom az lesz ebben a kontextusban, hogy több fejlesztési szempontot próbáljak meg eleveníteni ezekben a gazdasági partnerségi megállapodásokban. Nem elég tárgyalni és megállapodni azon, hogy, hogy a legszabadabban férhessen hozzá Európa helyi piacokhoz, illetve hogy olyan árok jöhessenek be ide, amiket itt mi is elő tudnánk állítani. Ugye korlátozni kell, hogy korlátozva van, hogy a harmadik országokban mit tudnak előállítani, hogy megvannak a szükséges feltételek, a szükséges normák, például közegészségügyi szempontból megfelelő lenne-e egy ott előállított termék arra, hogy az EU, EU-s piacon eladjuk, tehát ezt is figyelembe kell venni, de egyetértek azzal, hogy szorosabbra kell vonni a kapcsolatot a kereskedelem és a fejlesztés között, a szabadkereskedelmi egyezményeknél, illetve a gazdasági partnerségi megállapodásoknál még nem jutottunk el oda, hogy ezeket a tárgyalásokat lezárnánk. Még több régió ország esetében ezek nyitva vannak, és azt hiszem, hogy nekem nagyon fontos koordinációs szerepem lesz majd a tárgyalások során. Jiménez Beszerről asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm, Mimica úr. a jövőben a fenntartható fejlődés nagyon fontos téma lesz, és ugye a magántőkének is szerepe lesz itt, vagy egyáltalán a magánszférának. A szegénység elleni harcban, a gazdasági igazság szolgáltatásban kérdezem, hogy mi lesz majd ezeknek a magánvállalatoknak a vagy a magánszférának a szerepe, mit gondol erről az Európai Bizottság, mit tesznek azért, hogy a magánvállalkozások, a KKV-k javítsák azoknak a közösségeknek, országoknak az életét, ahol elhelyezkednek azokban a fejlődő országokban. Gondolok a nők helyzetére is. Még egy kérdés, a bevándorlás és fejlődés kapcsolata. Kérdezném, hogy hogy lehet a gyökerénél ezt a problémát kezelni, hiszen a korrupció, a szegénység, illetve a terrorizmus is azok a szempontok, amelyek útjukra indítják ezeket az embereket, akik elhagyják hazájukat. Uh, thank you, thank you very much. On, uh, on the second part of the... Köszönöm szépen. A második kérdésre azt válaszolnám, hogy összefoglalom azokat a dolgokat, amiket már elmondtam a bevándorlási politikára vonatkozóan. Ugye figyelembe véve azt, hogy az európai fejlesztési politika milyen kontextusban működik, illetve az Agenda for Change, illetve a fenntartható fejlesztési célkitűzésekre gondolván a gazdasági, szociális, illetve környezetvédelmi helyzetet mindig figyelembe vesszük, a származási országban, hogy elejét vegyük a bevándorlásnak, az Európai, indulóba, Európai Unióba induló bevándorlásnak. Ezt tudom erre mondani. Illetve az első kérdése. Mi is volt az első kérdése? Mi volt az első kérdés? Ez a kérdés első része. con la empresa privada. A magán, a magánszektorról kérdeztem, igen akkor visszatérek ismét arra, hogy a magánszféra szerepe rendkívül fontos számunkra a fejlesztési koncepciónkban. beruházási és finanszírozási szempontból is, illetve ez azt jelenti, hogy az európai magánszférának is jelen kell lenni a harmadik országokban illetve a fejlődő országok magánszférájának is befogadó képesnek kell lenni. És természetesen csak olyan magáncégek jöhetnek szóba, akik akik tiszteletben tartják a mi fejlesztési célkitűzéseinket. Mr. Frunzulika. Köszönöm szépen. Eh, Frunzulika képviselő következik a szocialisták és demokraták részéről. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Biztos, biztos jelölt úr, az én kérdésem a klímaváltozásra vonatkozik. A a klímaváltozás mindennyiunkat érint, akárhol is élünk. A 2015-ös év fontos év lesz a klímaváltozás elleni harcban. A fenntartható fejlesztési célok fogják felváltani a millenniumi fejlesztési célokat, és egy globálisabb klímaváltozás elleni szerződést kell aláírni. A leg a két legfontosabb terület összekapcsolódik, főleg a legsebezhetőbb területeken, régiókban. Azonban az új bizottságban úgy tűnik, hogy a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés közötti összefüggés nem kap elég hangsúlyt. Például a klímaváltozással kapcsolatban, kapcsolatos energiáért felelős biztosnak nyújtott, írt mission letter nem tartalmaz a fenntartható fejlődésre való utalásokat. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy, hogy ezt az összefüggést eléggé fontosnak tartják, tartsák, és hogyan lehet biztosítani megfelelő kiegészítő finanszírozást a klímaváltozás elleni harcra, és hogy ezeket a forrásokat a már eleve túltervezett fejlesztési költségvetésen kívül találják meg. Válasz. Függetlenül attól, hogy a mission letter mit tartalmaz és mit nem tartalmaz, ami a klímaváltozás és a fejlesztés közötti összefüggést illeti, ez mindentől függetlenül létezik. A fejlesztési biztos, az energia, a környezetvédelmi biztos együttműködése elengedhetetlen. Úgyhogy ebben az összefüggésben teljesen biztos, hogy lesz koordináció, együttműködés az Európai Bizottságon belül. Nem látom ugyanis azt, hogy az SDG és a 2015 utáni keret és a klímaváltozás és konferencia külön kezelhető lenne Ebben az összefüggésben tehát erősítenünk kell az egységes európai fellépést mind a két konferencián és mind a két tárgyalási fórumon. En, ehhez szükséges az, hogy a projekt koordináción túl a kül, külügyi fellépési csoport és a klímaváltozással foglalkozó csoport szorosan együttműködjön. És ezen túl elengedhetetlen az, hogy a tárgyaló csoport, illetve a tárgyalási felkészítési csoport tagjai lehessünk. Ebben az összefüggésben tehát valóban nagyon várom az együttműködést az energia, energiáért felelős, a klímaváltozásért felelős biztossal, és az alelnökökkel. Az alelnökre nagyon fontos feladat hárul ezen politika koordinációjában. Köszönöm. Luke úr képviselő, ma este utolsó alkalommal. Ähm, ich möchte noch einmal fragen zur a kondicionalitásra szeretnék rákérdezni újra, tehát a feltételessége, ezt többször hangsúlyozta, hogy feltételekhez kötést. A migrációval kapcsolatban több kérdés elhangzott mindenekött, ami az illegális migrációt illeti. A fejlesztési segélyezés keretében ezt a kondicionalitást arra is felhasználják, hogy a a kedvezményezett országok határozottan fellépjenek az embercsempészekkel szemben, hogy ellenőrizzék a tranzit utakat, és hogy a fogadó országok, vagyis a kedvezményedettek adott esetben az Európai Unióból kitoloncolt személyeket is befogadják, annak ellenére, hogy nem tudjuk egyértelműen bizonyítani, honnan származnak. a migrációs áramlatok, mindenek előtt, ami az illegális migrációt illeti, ez egy meglehetősen átfogó választ igényel az Európai Unió részről, de nem csak az Európai Unió egyedül tudja ezt kezelni, egy szélesebb perspektívából kell ezt megközelítenünk. Az Európai Uniónak lépnie kell, a tranzitországoknak lépniük kell, és a származási országoknak is lépniük kell. Pillanatnyilag nem látom azt, hogy az áramlatok többsége valahogy egy szándékos politikára vezethető vissza a fejlődő országokban elképzelhető, hogy ez egyfajta reakció a rossz kormányzásra például, hogy valaki kivándorol, vagy a failed state, a bukott államok esetében, vagy rossz a pénzügyi menedzsmentje egy-egy országnak, pénzügyi vezetése, emberi jogi kormányzási problémák felmerülhetnek, de mindezt úgy gondolom, hogy megfelelő összefüggésekbe kell helyezni, amikor megállapítjuk a fejlesztési megközelítésünket, és ezt mind figyelembe kell venni, és meg kell nézni, hogy milyen összefüggés áll itt fenn az említett tényezők és a migráció között az adott országokban de ami engem illet, egy közös fellépésre van szükség a mi migrációs politikánkat magában foglalva, aztán visszafogadási megállapodásokat kell kötni a tranzitországokkal, sőt a származási országokkal, és ők mondjuk a mi fejlesztési impaktunkat, befolyásunkat, vagy juttatásainkat felhasználják arra, hogy befogadják a migránsokat. Görenc úr. Merci. Köszönöm. Az ön véleménye szerint mi kellene, hogy legyen a kultúra helye a fejlesztési politikában? Milyen szerepet játszon a kultúra a fejlesztési politikában? Some might argue that uh, culture a kultúra egyesek úgy gondolhatják, hogy a fenntartható fejlődés elhanyagolt része. De én nem tartozom ezek közé. Amikor a szociális fenntarthatóságról beszélünk, ez sokkal inkább túlmutat annál, mint hogy alap szociális szolgáltatásokat nyújtsunk. Inkább az egészséggel összefüggő alap szociális szolgáltatások közé tartozik. Amikor pedig egy szélesebb körben vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor ehhez minden, ebbe minden beletartozik, ami a szociális fejlesztést illeti, emberi jogok, kulturális jogok, kulturális fejlődés a fejlődő országokban. A kisebbségi jogok is ide tartoznak például. A kisebbségek lehetősége a saját azonosságuk, önazonosságuk kifejezésére. Ebben az összefüggésben azok közé tartozom, akik a kulturális projekteket, programokat, a kulturális fejlődést, a fenntartható, különös tekintettel szociális fenntartható célok közé számítják. Köszönöm szépen, Kósa képviselő, következik a néppárt részéről. Köszönöm a szót. A oh, madam, sorry. Tisztelt Biztos jelölt úr, biztos ön által is ismeretes, hogy a szakbizottságunk számára az egyik fontos terület az ACP országokkal történő együttműködés fejlesztése. Az érvényben lévő megállapodás, a kotonui megállapodás 2020-ban lejár, és már érzékelhető a szakbizottság részéről az aggodalom, hogy hogyan is lesz a folytatás. A kérdésem a következő rendkívül egyszerű a kérdés. Ha önt megválasztják biztosnak, mit kíván, mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez a megállapodás követő időszakban megszülesni, és milyen egyeztetések várhatók ennek érdekében? Uh, agreement is really a Kotonó Egyezmény nagyon fontos példa arra, hogy a partnerség, főleg az észak-déli partnerség hogyan működhet. 2020-ig még van azért 5 évünk, de ez nem elegendő. Nem elegendő, hogyha nem kezdünk már most, vagy időben gondolkodni a kotonó utáni kereten. Ezért én rögtön jövőre, elég korai időszakban, egy széles körű konzultációt kívánok kezdeni, ebbe belevonnám a parlamentet és a DEVE szakbizottságot, hogy kidolgozzuk a kotonó utáni keretre vonatkozó megközelítésünket. Már a bevezetőmben is elmondtam, hogy nem az a kérdés, hogy folytassuk-e ezt a partnerséget az akácsi országokkal, különös tekintettel Afrikával, de persze, persze, ezt meg kell tenni, ez rendkívül fontos és szükséges. Azonban az új adottságokhoz alkalmazkodnunk kell. A valóság egy kicsit megváltozott. Vannak bizonyos átfogó elvek, amelyek őkben meg kell állapodnunk az akácsi országokkal, amelyek minden területre vonatkozni fognak, és ezen kívül specifikus, konkrét eszközöket, programokat kell kidolgoznunk, például Afrikára, vagy régiókra, országcsoportokra, az akácsi csoportokon belül. Ez a kezdeti, kiinduló megközelítés, amelyet most meg tudok osztani önökkel. Ami a végső eredményt illeti, tehát a konzultációs folyamat végső eredményét illeti, ez a végső eredmény fogra, fogja majd meghatározni azt, hogy milyen megközelítéssel indulunk a tárgyalásokra az akácsi országokkal a 2020 utáni időszakra. Köszönöm szépen, Tánci képviselő a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Folytatnám a kotonú reformokkal, ami az egyezmény erős pontjait illeti, arról már beszéltünk. Mi a helyzet a gyenge pontokkal? A konzultáció, ez rendkívül fontos téma, az emberi jogok bevonása, Az alap emberi jogok megsértése elleni fellépés nagyon fontos. Uganda és Nigériában például a homoszexuális sok ellen hozott törvényekre nem tudtunk megfelelő módon reagálni, holott ez az alap jogokhoz tartozik. Világos emberi jogokon alapuló megközelítésre lenne szükség, és hatékony szakciós mechanizmusra hogyan kívánja erősíteni az Európai Unió hitelességét az emberi jogok területén, a kisebbségek jogok, kisebbségi jogok területén, harmadszor pedig az emberi jogok és a diszkrimináció mentesség területén a 21-es cikk szerint milyen szerepet szán a delegációknak? Köszönöm, elnök. Ö, válasz. Köszönöm szépen. A véleményem szerint, és ami a szükséges fellépést illeti a posztkotonú kerettel kapcsolatban, én azt támogatnám, hogy tartsuk meg és erősítsük az emberi jogi megközelítést az általános eh, elvek tekintetében, amelyek eh, az együttműködésünket és a partnerségünket meghatározzák az alkácsi országokkal. Ebben az összefüggésben támaszkodnék a már meglévő mechanizmus értékelésére, amely értékelés a kondicionalitás, a feltételekhez kötésről szól. Én ezt a feltételekhez kötést megtartanám, de rugalmas szinten, amely lehetővé tenné, hogy korai reakciót tudjuk adni az emberjogi E, kérdésekre. Még Ugandában és Nigériában is ez ugye jó példa arra, hogy a politikai párbeszéd hozzájárult az emberi jogi jogsértések számának visszaszorításához. Egy széleskörű konzultációs folyamatot indítanék és formális párbeszédet indítanék a DEVE szakbizottsággal annak érdekében, hogy megállapodjunk arról, hogy mi a lehető legjobb módja annak, hogy az emberi jogi jogsértések negatív hatásait megszüntessük, és ezen a területen további előrelépéseket érjünk el. Köszönöm szépen! Celler képviselő következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen, Mimica úr, ön a hivatalát egy érdekes időszakban veszi át. Jövő évben számolunk el a millenemi célokkal, az Európai Unió ennek eleget tesz. 2015-ben a fejlesztési politika évéről beszélünk, ezért aztán az ön első éve egy fókuszba kerül. Látni fogjuk, hogy 2000-es célok nagyon messze vannak az elérésüktől, és sok tennivaló van még ezzel. A fejlesztési támogatás az egy segítség abban, hogy önmagukon segítsenek, és ez tetszett, hogy ön azt mondta, az, azoknak kell eljuttatni ezt, akik rászorulnak, de hát azt gyakran tudjuk, hogy nem a hatalmon lévőknek van erre szükségük, hanem az embereknek. Az emberek egyre nagyobb városokban élnek, ahol oktatásra van szükség, higiéniára és egészségügyi megelőzésre, és egy jó adminisztrációra és közigazgatásra. És ott civil társadalom is létrejön. Dolgozni fog azon, hogy a fejlesztési politikának legyen egy városi agendája, másrészt pedig a fejlesztési politika gyakran a kormányok ügye, de ön azt mondta, hogy az Európai Unióban az emberek 70%-a támogatja, hogy legyen fejlesztési politika ezeket az embereket be kéne vonni, egy regionális komponenst itt is létre kéne hozni, és hogy, hogy lássák, hogy nem csak az EU dolgáról van szó, hanem az önkormányzatoké, a területi egységeké is. Köszönöm. Nagyon köszönöm a kérdést. A városok, a városfejlesztés az egyik legfontosabb aspektusa a fenntartható fejlődésnek, hogy úgy mondjam, a városi fejlődés a fenntarthatóságot veszélyezteti úgy általában. Nem csak a fejlődő országokban lehet, hogy Európa egy kicsit jobb a helyzet, de azért általában ez elmondható. Éppen azért, mert nekünk Európában sikerült a városfejlődést kézben tartani némileg jobban, mindenek előtt a helyi hatóságoknak, az önkormányzatoknak köszönhetően, és most abba a helyzetben vagyunk, meg rá is szorulunk arra, hogy ezeket a programokat, a tapasztalatainkat átadjuk a fejlődő országoknak. Ezért számítok a civil társadalom hozzájárulására mindenek előtt a helyi szinten, hogy bevonják az embereket a programokba, ami fenntarthatóvá teszi az urbanizációt számos ilyen vidéken, számos országban, a fejlődő világban. Ott, ott kell lenniük a helyszínen, hogy a hatóságokat ellenőrizzék alacsonyabb szinten, tehát a kormányzás alacsonyabb szintjébe is be kell tudni avatkozni. És ez sokat segít, hogyha a helyi hatóságokkal jól boldogulnak, akkor elindulhat egy mozgás felfelé, és még a felsőbb szinteket is ért, érheti, elérheti ez, hogyha rosszul kormányoznak. Tehát ezek a programok tényleg megvalósíthatóak kell, hogy legyenek. A civil társadalom fontos, és a helyi hatóságok területe is fontos, hogyha el akarjuk érni a céljainkat, és átadni a saját programjainkat, hogy együtt tudjunk működni a fejlődő országokkal. Mánc Kóról, a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt. Én kérdésem a kotonói egyezményre vonatkozik. Már a harmadik vagyok a sorban, aki ezt a kérdést felteszi. Nagyon örülök annak, úgy látszik, hogy a többiek is nagy fontosságot tulajdonítanak ennek a kérdésnek. Ez az észak-téli partnerség, ahogy ön is mondta, ez a legátfogóbb partnerség, amely létezik jelen pillanatban. Az ön feladata lesz az, hogy a következő ez, ilyen egyezményt vagy partnerséget az észak és dél között megtárgyalja. A kérdésem a következő. Hogyan kívánja ezt a azokat a kérdéseket napirendre tűzni, amelyek az előző tárgyalási fordulóban felfüggesztésre kerültek, pénzügyi kormányzás, a adóparadicsomok elleni harc, ahogy a kollégám is említette, az emberjogi záradék kérdése, ezeket hogyan kívánja a tárgyalásba bevonni? Köszönöm. A kotonóáni keret nagyon fontos prioritás számomra, azért, mert végig el kell kezdenünk meggondolni, hogy végig gondolni azt, hogy a jövőben az akácsi országokkal folytatott együttműködésünk során mi a legjobb keret. Ebben az összefüggésben fontosnak tartom, hogy az afrikai vezető személyekkel eh, korai egyeztetést folytassunk, amely személyek a kotonó utáni egyezményről már elkezdték a gondolkodást. Emellett szeretném meglátogatni, szeretnék meglátogatni egyes vezető európai, afrikai személyiségeket, az Afrikai Unió székhelyét is például. Mindez az én felkészülésem részét képezi, a, azon konzultáció keretén belül, amelyet minél hamarabb szeretnék megkezdeni, beindítani, ahogy ezt már említettem. A különböző érdekelt feleknek hozzá kell járulniuk ezekhez, ehhez, annak érdekében, hogy az európai megközelítést ért, ö, meg tudjuk, véglegesíteni tudjuk. A megközelítésünk része és ez továbbra és nagyon fontos, az az jogokon alapuló megközelítés, az emberi jogokon alapuló megközelítés, és el kell kerülni az adóelkerülést, az adóparadicsomok meglétét, tehát végig kell gondolnunk, hogy ez hogyan lehet a legjobb módon az elvekbe és az operatív fellépésekbe integrálni. Monsieur Panga for... Köszönöm szépen, Ponga képviselő következik a néppárt részéről. Behind you as well is the vice... Ön mögöttül Ponga képviselő, úgyhogy tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos jelölt úr. A, az a partnerség, amely a tengeri túli területeket összekapcsolja az Európai Unióval, ez megúj, megújításra került. Ezek a területek továbbra is részesülnek az európai fejlesztés fejlesztésben a szegénység elleni harc keret, részeként. De ezt gyakran kritizálta, kritizálták európai szinten is. Ön 2020 utáni időszakra milyen kíván-e egy külön eszközt bevezetni a tengeren túli területekre, amely jobban megfelel ezen területek státuszának és az Európai Unió struktúrájának is? Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Ami a, a tengeren túli területek és régiók finanszírozását illeti, ez a vita, hogy hogyan lehet eh, ezt eh, integrálni az európai finanszírozási rendszerbe. Ez a vita régóta folyik. Az európai fejlesztési keret egy részét kíván, kívánják ezen területek finanszírozására elkülöníteni. Én természetesen folytatni fogom ezt a vitát, nem elfelejtve azt, hogy a lehető legrugalmasabb pénzügyi eszközre van szükség. Azzal kezdhetnénk, hogy a fejlesztési keretben az a összeg, amely százalékban rendel, rendelkezésre áll a tengeren túli területekre és régiókra, ez 12 százalékkal, ennek 12 százalékos emelésével kezdhetnénk, ez egy jó kiinduló pont. Az európai fejlesztési keret a jelenlegi költségvetési megszorítások közepette is képes kell, hogy legyen a tengeren túli területek és régiók segítésére. Talán nem is a kotonó utáni időszak keretén belül kellene felvetni ezt a kérdést, hanem akkor már, amikor a kotonó utáni keretre vonatkozó közkonzultáció, széleskörű konzultációs folyamatot megkezdjük. Köszönöm szépen, López Aguilar képviselő következik a szocialisták részéről. Madam Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, biztos jelölt úr. Nagyon sok kérdést kapott a mai meghallgatásom arról, hogy a fejlődő országok csak akkor akkor képesek arra, hogy segítsenek lakosaikon, hogyha megfelelően fel tudják használni a segítséget, amit tőlünk kapnak, hogyha más fegyelők is fel tudják használni. De sajnos a korrupció nyűgét, nyűgével is fel kell venniük a harcot. A fejlesztési segéti is érinti ezt, illetve a pénzmosás, és az ásványi anyagok nem megfelelő elosztása, felhasználása is súlyosbítja a helyzetet. Ön mit kíván azért tenni, hogy az Európai Unió finanszírozása megfelelő helyre jusson. De van plusz kérdésem is. Létezik egy irányelv a pénzmosásról. Ön egyetért azzal, hogy a 28 tagállam hozzon létre egy közös adatbankot, hogy a kedvezményezetek listáját közé adja, illetve a háborús ásványanyagokat is bevoná ide, tehát a különböző vállalkozásoknak, akik ilyen háborús ásványokkal kereskednek, hogy ezek a, ezeknek a vállalkozásoknak is közé, téne, közé kéne tenni a profitjukat. Mit gondol erről? Yes, thank you very much. Combating Köszönöm a korrupció elleni harc, a pénzmosás elleni harc, illetve a fejlesztési finanszírozás nem megfelelő felhasználásának egyéb formái elleni harc szerves része az európai fejlesztési politikának. Horvátország is átesett a jogállamiság kiépítésén, a demokratikus társadalom kiépítésének folyamatán, illetve a korrupció elleni harc a, és része volt a csatlakozási folyamatnak a megfelelő igazsági rendszer kialakítását ezt is megtettük. A bővítés igazi szépsége az, hogy reformot reformra halmozunk, és az emberek módját is meg kell, hogy reformáljuk. Tehát ezen a területen nagyon komoly tapasztalatom van, és ezt azt hiszem, hogy nagyon jól tudom hasznosítani a fejlesztési politikában, a korrupció elleni harcban, a nem megfelelő igazságügy elleni harcban, vagy a, vagy a pénzmosás elleni harcban konkrét fellépésekkel is, fellépéseket is megtehetünk az auditálásnál, vagy a kapacitás építésben, illetve a költségvetés ellenőrzésben. Ugye a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság a parlamentben itt komoly szerepre számíthat a pénzmosás, illetve a nyilvános regiszter kérdése. Én erre a kérdésre igennel válaszolok, támogatom, hogy minden le- legyen annyira nyilvános, amennyire csak lehetséges. Aztán kérdésé, a második kérdés az a háborúból származó ásványi anyagokra vonatkozik. Szerintem jelenleg még nem jött el annak a, nem jött el az a pillanat, hogy egy ilyen irányú nyilvántartást is vezessünk. Köszönöm. Préda úr következik a néppártól. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt. Nagyon sok kérdést tettünk föl önnek a elkötelezettségéről, választásairól. Én arról tennék föl egy kérdést, hogy mi történt az elmúlt öt évben a fejlesztési politikában. Azt szeretném tudni, hogy mit csinált volna másként, mint a jelenlegi biztos. Melyek a, a jelenlegi fejlesztési politikának, vagy az eddigi elmúlt öt évnek a leggyengébb pontjai? E, ha az ő helyébe képzelni magát, mit tenne másként? Köszönöm szépen. When looking back, no... Nos, visszatekintve nem csak öt évre, hanem általában az európai fejlesztési elkötelezettségre, azt mondanám, hogy a fejlesztési eh, célok, amikor ezek meghatározásra kerültek és végrehajtásra, ezek főleg a gazdasági fejlesztésre és fenntarthatóságra eh, koncentráltak. Csak a fejlődő országokra. Ebben az összefüggésben az általános megközelítésünk a fejlesztési politikához donororientált volt, tehát hivatalos fejlesztési politika orientáltak voltunk. Tehát mi donorok vagyunk, és a kedvezményezettek felé lépünk föl. A paradigma váltás vár most ránk. A milleniumi célokról át kell térni a fenntartható fejlesztési célokra, és ez nem csak a formális tárgyalásokat és új szabályrendszer elfogadás, elfogadását illeti, hanem teljes politikaváltást, a koherencia, a partnerség erősítése a fejlődő és a fejlett országok között, az általános célok meghatározása, e, ami most napirenden van. Ebben szeretnék hozzájárulni, ahhoz, hogy Európa most már ne payer, tehát fizető, hanem player, meghatározó szerepvállaló legyen. A vezető szerepünket fenn kell tartanunk a fejlesztés területén, nem csak azért, mert mi vagyunk a legnagyobb donor, hanem azért is, mert valóban fenntartható, inkluzív, befogadó módon folytatjuk ezt, és ezt szeretném fenntartani az előző megközelítéssel szemben. Köszönöm szépen. Az utolsó két kérdés következik. Fleckenstein képviselő, a szocialisták részéről, tessék. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Remélem, megértette, hogy egy politikus biztosra van szükség, aki megvéd bennünket a fejlesztésben és a politikai koherenciát is megőrzi. És a testületen belül, a bizottság testületén belül is a fejlesztésért lép fel a nemzetközi kereskedelemben és a, halóz, hajó, a halászatban, stb és az a főigazgatóságban is ezt a véleményt képviselő. Olyas valakire van szükség, aki független a fő képviselőtől, oly mód, miközben persze jól is együtt tud működni vele a fejlesztési politikában. Együtt kell folytatni a tárgyalásokat a következő nemzetközi fejlesztési keret érdekében. Az EU a világon a legnagyobb donor, és jobban meg kell jelenni a nemzetközi szintéren. Egyszerű a kérdésem, és hogyan tud a nemzetközi vitában egy erőteljesebb EU-s hangot elérni. Egész idő alatt ezt próbáltam elmondani, hogy a fő célom hogy a, amit ön ábrázolt, azok a fő elemek, amikről én is beszélni szerettem volna. A kérdése mire irányult? Tulajdonképpen abba az irányba mutat, amit én az összefoglalóban szerettem volna röviden elmondani. Egy sor megközelítést ön is felvetett, amit én is mindenképpen szerették képviselni a politikai elkötelezettség, az integritás kérdése, a meg, az európai fejlesztés megjelenítése az összes többi szakpolitikában, az összes biztos munkájában, illetve a szolgálatok munkájában érvényre kell ezt jutatni. Amit kifelé ki kell alakítanunk, az az, hogy most itt most nem a külügyi szolgálatról beszélek, hanem általában kifelé, hogy egy újfajta politikára van szükség, egy hosszú távú gondolkodás, és az humanitárius ügyeket, a biztonsági ügyeket képviseljük, és legyen egy saját elképzelésünk erről, és jobban koordináljuk ezt másokkal. Tehát semmiféleképpen sem szeretnénk alárendelt viszonyba kerülni más politikákhoz képest, Szeretnénk befolyásolni a többi biztos munkáját is, amikor a koherenciáról van szó. Úgy gondolom, hogy egy ilyen, ilyen irányba szeretnék én elindulni a munkában, a főképviselővel és a bizottság alelnökével együttműködve úgy látom az első tárgyalások után, hogy ebbe az irány mutatunk, és nem egy olyan bizottság lesz ez, ahol mi alárendelt szerepbe jutnánk, egy koordinatív módon működő bizottságról lesz szó, és én, én kívánok ehhez hozzájárulni, amennyi, ahol csak tudok. Stír úr, Stír úr, önt illeti meg a megtiszteltetés, hogy feltetti az utolsó kérdést. Köszönöm szépen. Az első kérdés horvátul hangzott el, úgyhogy horvátul is ér véget ez a meghallgatás? Hor- horvátul teszem fel ezt a kérdést. A meghallgatáson arról győződhetünk meg, hogy jog alapú az ön megközelítése. A 16. célkitűzés a fejlesztési célközések között a jó kormányzásról szól. Kérdésem, hogy ön megpróbálja-e ezt megváltoztatni a tárgyalások során, avagy ez az első kérdésem, vagy a második kérdésem, a védelmi fejlesztési célkütőzéseknél nem az összes tagállamra vonatkoznak a célkütőzések, ez máshogy lesz -e itt most. Hol látja a szerepét ezzel kapcsolatban, illetve mi a helyzet majd, a vég, mi lesz a helyzet a végrehajtással? Köszönöm. Válasz. Köszönöm a kérdést. Mi a megközelítésem a célkütőzésekre vonatkozóan, és ide vonatkozik a jó kormányzás célkütőzés is. úgy vélem, hogy a demokráciai jogállamiság, illetve az emberi jogok kérdése feltételként kell, hogy szerepeljen, de ugye már megszületett a szövegvázlat vázlat a célkitűzésekre vonatkozóan. A fejlesztési tanácson úgy vélem, hogy egységes európai megközelítést kell elfogadnunk, ez a véleményem, és a szöveg a szöveget javítanunk kell, itt a 16-os pontra vonatkozva, meglátjuk majd, hogy mi lesz a végeredmény. Ami pedig a végleges, szöveg, végleges szövegezést illeti, hogyha megválasztanak, és én leszek a nemzetközi együttműködésért felelős biztos, akkor ígérem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság feltételenek tiszteletben tartása, tehát alapvetően a jogon alapuló megközelítés fog érvényesülni, és az összes dokumentumban ez meg fog, jelen, meg eh, fog jelenni a, eh, az operatív dokumokban, az összes olyan dokumentumban, ahol európai együttműködésről és fejlesztési segélyről van szó. Még akkor is, hogyha ez a fenntartható fejlődési célkitűzésekben nincs feketén-fehéren lefektetve, a valóságban ez látszani fog, és úgy fogom ezt elérni, hogy konszenzus legyen ezzel kapcsolatban, tehát a jogállamiság és a jó kormányzás rendszere meg lesz. Mindig mondom, ha nincs is benne a szövegben, a valóságban ez meg lesz majd. Elnök, ez, ez volt az utolsó kérdés. Most pedig Mimica úr, hogyha gondolja, akkor záró megjegyzéseket tehet, erre 5 percre van, tehát ha még valami eh, mondandója van, akkor most kell ezt megtennie. Hát igen, már egy kicsit túlléptük az eredeti időhatárt, de lehet, hogy még van mondandója. Köszönöm szépen, igen.